Good afternoon. In this time is change. Jó napot kívánok! A gyönyörű olasz nyelvet egy kicsit komplikáltabb cseh nyelvre cseréljük fel. Jó napot tehát! Folytassuk a hatos napi rendi ponttal az energiahatékonysági intézkedések megvalósítása kohéziós politika keretében. Stefani, a szó. de remplacer mon collègue. Mesure d'efficacité. Köszönöm, eh, hogy helyettesíthetem itt a kollégámat eh, ebben a témában az energiahatékonysági intézkedések kohéziapolitika szerinti végrehajtása. A kohéziós politika nagy szerepet fog játszani akkor, abban, hogy 2020-ig 20%-os energiahatékonysági javulást érjünk el. A kohéziós politika első politika természetesen első célja továbbra is az egyes régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése marad. Az energiahatás hatékonysággal kapcsolatos politikának nem szabad -e célkitűzések útjába állnia. Az energiahatékonyság terén észkezőlt beruházások elősegíthetik a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a háztartásokban található energiahiányt is egyes országokban, és itt Bulgáriát lehet eh, kiemelni, de más országokról is szó van, eh, az energia magas ára komoly társadalmi nyugtalanságot, eh, társadalmi válságot váltott ki, és célzott intézkedéseket igényel, amely megfizethetővé teszi az energiát az állampolgárok számára. A az energiahatékonyságba eszközölt beruházásoknak is lehet szociális haszna. Itt például a szociális lakhatásra is gondolok. Amikor a szociális lakhatásban megjelenik a, az energiahatékonyság, az a szociális lakhatás élvező polgárok energia kiadásait csökkenteni fogja. a lakás célú ingatlanok és a középületek az unió teljes energiafogyasztásának 40%-át teszik ki, sürgeti a tagállamokat, hogy haladéktalanul alakítsanak ki erre egy stratégiát. Nem normális az, hogy minden évben vannak olyan források Európában, amelyek eh, nincsenek eh, elköltve, miközben politikák nem valósulnak meg. A tagállamokat arra kérjük, hogy a finanszírozási lehetőségeket használják ki, és így is növeljük az energiahatékonyságot. A számvevőszéknek a legfrissebb megállapításai aggodalmat keltenek, melyek azt mutatják, hogy az energiai hatékonyságra irányuló kohéziós politikai beruházások nem voltak költséghatékonyak. A bizottságot felhívja arra, hogy haladéktalanul hajtsa végre a számvevőszék ajánlásait a az energiahatékonysági intézkedéseknek a kohéziós forrásokból történő finanszírozásakor végezzen igényfelmérést, eh, nyomonkövetést használjon és összehasonlítható mutatókat alkalmazzon. Eh, meg kell tehát vizsgálni a szakpolitikáink hatékonyságát. Köszönöm. Eh, Köszönjük szépen hogy helyettesítette Ramsdorf urat, a jelentés előadóját. Most megadnám a szót az árnyék előadóknak. Mindenki három percet kap. Hol asszony, öné a szó először? Thank you very much and, uh... Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy átadnám a köszönetemet a jelentéstevőnek munkájáért, és nagyon sok mindennel egyetértek, amit ebben lefektetett, különösen azt, hogy hangsúlyozza azt, hogy az energia hatékonyság növelése az a legfontosabb stratégiai módja az energiaszegénység felszámolásának és a problémáknak a forrásoknál való kezelésének, amely egyes országokat különösen nehezen érint. Van egy-két dolog, amivel kiegészítenem ezt a jelentést. Először is másképp fogalmaznék az energiahatékonysági politikájáról, amely nem befolyásolja a gazdasági célkitűzéseket, hiszen az energiahatékonyság mindenek felett hozzájárul a gazdasághoz, és ezt eh, látjuk ezt abban is, hogy az energiahatékonysági irányelv értelmében a tagáramok eh, eh, jelentést készítenek teljesítményeikről a gazdasági eh, szemeszter keretében mindenki úgy gondolja, hogy a gazdasági hatástalanságnak, hatékonyság hiányának jele az, hogyha az hat, energiahatékonyságot nem megfelelően kezelik. Szeretném ezt elmondani, lefektetni, hogy az energiahatékonyságnak ez a legfontosabb szempontja, hogy hozzájárul a gazdasági teljesítményhez és növekedéshez megjegyeztem, amit a strukturális alapok felhasználásáról írt. Érdemes elmondani, hogy voltak programok, mint például az Intelligent Energy Europe, amely különösen fontos volt azért, hogy könnyen hozzáfejhetette azt a helyi önkormányzatoknak, hogy energiahatékonysági programokat ki, ki, próbálhassanak ki. Azt kell elérnünk, hogy a felhasználó barát alapkezelés továbbra is fennmarad. Vitatkoznék azzal, amit ö, épületek renovációjáról írt. Örülök annak, hogy rábeszéli a tagállamokat, hogy terveket készítsenek, mindegyünknek feladata az, hogy nemzeti kormányainkkal komolyan vétessék ezeket a feladatokat, és hogy stratégiai gondolkodást sajátítsanak el épületek átalakításában. Végül, amit a számvevőszékről ír, tisztáznunk kell, hogy mit történhetett, amiatt, hogy a számvevőszék ezt napirendjére vette olyan pénzeket használtak fel, amelyeket energiahatékonyságra fizettek ki, és épületrenovációra használták fel, és gyakorlatban ez a renováció, ez a felújítás fejlesztette és javította az energiahatékonyságát. Arról van szó, tehát, hogy kevesebbet tettek, mint ami költséghatékony lett volna. Itt az a gond, hogy ez az energi ki a hatékonysági alapot, könnyen, könnyű volt elehívni, de lehet, az embereknek más volt az elképzelésük, és csak megszépíteni akarták a házaikat, ahelyett, hogy energiahatékonyá tennék. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy igazolni kell azt, hogy az energiahatékonyság címén elvégzett munkák valóban azt a célszolgálják. Köszönöm szépen. Děkuji. Následný do diskuze se přihlásil. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Mészáros úr, Köszönöm, elnök úr. Üdvözölni szeretném ezt a jelentést, és köszönet el a jelentéstevőnek. Nagyon fontos ez a jelentés, hogy a, a, hogy a kohéziós politikának a, a fő kitűzéseit, célkitűzéseit átvigyük az egyes ö, államokra, az egyes ö, tagállamokra. Ez Szlovákia esetében az ország, amit én képviselek is borzasztó fontos. A kohéziós politika kulcsfontosságú szerepet tölt be az EU 2020-ig történő 20%-os primér, primér, primér energiafogyasztás megtakarításában. A leggyorsabban a lehető legtöbb energiát ugyanis az épületek energiaigényének csökkentésével tudjuk majd megtakarítani, hisz ez a szám jelenleg a teljes uniós energiaszükséglet 40%-át teszi ki. Szem előtt kell tartani azt is, hogy az EU különböző régióiban mások lehetnek a prioritások, és elsődlegesen eltérő területeken van szükség beruházásokra. Közép-Európát és egyben Szlovákiát is ösztönözni kell, hogy rövid, illetve hosszú távú tervei közé építse be azt a támogatási rendszert, amely Nyugat-Európában már működik. Teljes mértékben ki kell tudnunk használni a strukturális alapok és a kohéziós alap által, által nyújtott lehetőségeket az energiahatékonyság növelése érdekében. Az elavult épületekben pazarló módon használjuk fel az energiát. A lakóépületek korszerűsítése, ablakainak, ajtóinak cseréje, hőszigetelése a háztartások energetikai kiadásait jelentősen mérsékelhetik. Ez ugyan már egyszer szerepelt a regionális operatív programok között, nálunk is, de hatékonyabb formában újra be kell vezetni. Nem csupán a lakótelepek felújítására van szükségünk, ki kell dolgozni egy komplex támogatási rendszert az újonnan épülő házakra, különös figyelmet fordítva a passzív házakra, zöld épületekre és intelligens fűtőrendszerekre. Az energiahatékonyság terén létrejött beruházások nem csak a gazdasági növekedést és a foglalkoztatottságot segítik, hanem serkentik majd az innovációt és az energiahiány csökkentését is. Köszönöm szépen! Děkuji. Dále vystoupí pan kolega Balačitis. Köszönöm szépen, Balačitis úr következik. Noriu padėkoti pranešėjui už gana savalaikį. Én szeretném megköszönni a jelentés készítőjének a jól időzített véleményét. Fontos témával foglalkozik, és azt gondolom, hogy ezt a témát a jövőben még többször meg fogjuk vitatni. Általában támogatom az előadók jelentéseit, de a kohéziós politika alapvető célja, hogy csökkentse a régiók közötti eltéréseket. Meg kéne azonban nézni, hogy mi történik a gyakorlatban. 2007 13 és 13 között 5 milliárd eurót helyeztek ki az energiahatékonyság intézkedéseit szolgáló alapokra. A számvevőszég ezt a, már ellenőrizte. Én vagyok a jelentéstevője ennek a e, tanulmánynak a Költségvetési Szakbizottságban, és elismételhetem a számvevőszék következtetéseit, azaz, hogy nem lehetséges gazdasági nyereségeket elérni akkor, hogyha egyes kritériumokat nem teljesítenek. Más szóval, minden államnak megvan a joga abban, hogy eldöntse, milyen célokat kíván teljesíteni ezekkel az alapokkal, és egy vizsgálat is készült, amely megmutatta, hogy egyes esetekben a beruházások csak több száz év múlva fognak megtérülni, ami azt jelenti, hogy egyes esetekben a az alapok céljai nem teljesülnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottságnak a jövőben sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia, neki kéne meghatározni a célokat, és bizonyos felhasználási kereteket is meg kell határoznia, és a tagállamoknak meg számítani kell arra, hogy elszámoltatják őket ezekkel a projektekkel. Nényi bych dal slovo eh, stínovému zpravodaji. Most eh, Andrei Gzsib árnyék előadó következik. Köszönöm. W, mieliśmy już podobny raport, który był przygotowywany. Volt már egy hasonló jelentés, amelyet a Regis Szakbizottság dolgozott ki, és ez a kohéziós politikával foglalkozott, valamint az új energiapolitika végrehajtásával. A jelentéstevő az alkalommal Korelszka Bobinska asszony volt, aki mindkét szakbizottság tagja. Ez a mai jelentés véleményem szerint olyan elemekkel foglalkozik, amelyek a határmesdjén vannak a kohéziós politikának, illetve az energiapolitikának, valamint az energiahatékonyságra irányuló politikának. Az ITRE szakbizottság kiemelte annak szükségességét, hogy meg kell szüntetni a beruházások administratív akadályait. A kohéziós alapot további finanszírozási alapra, alapként kellene használni ezen energiabefektetések céljaira, azzal a feltétellel, hogy ezen projektek megfelelnek a kohéziós politika céljainak. Ezen kívül kiemeltük azon előnyöket is, amelyek a Jessica programból erednek, az energiahatékonyságra vonatkozóan is. Nos, a kohéziós alapon túlmenően vannak más pénzügyi eszközök is, amelyek használhatóak az energiahatékonysággal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására. Kiemelnénk mindezen alapok szerepét, amelyek ösztönző szerepet játszhatnak a további beruházások vonzásában. Szeretném ezen kívül kiemelni hogy Ransdorf úr szövegében alapvető célként tűzi ki a kohéziós politika esetében, és ezt Balcsitis kolléga is megemlítette, hogy csökkenteni kell a régiók közötti különbségeket. Valójában ez az alapvető célkitűzés. Ebből kell, hogy eredjen a szinergia hatás ezen források között, amelyek az energiahatékonyságot támogatják, illetve a regionális különbségeket kívánják megszüntetni. Ebben a véleményben én azonban azt javasolnám, hogy helyezzünk nagyobb hangsúlyt az a kohéziós alapok alapvető szerepére, egyrészt a rugalmasságra, másrészt pedig a decentralizált jellegre. Noha ö, mindig a decentralizálásra helyezem a hangsúlyt. Ö, azt gondolom, hogy ö, nem ö, hiába lesz kiemelni, hiszen ez hozzásegíthet az elérendő célok eléréséhez. A tendencia az pontosan az, hogy kijelentjük, hogy regionális szinten több hatáskörre lenne szükség. A források kiosztása ebben az esetben regionális szinten történik, hiszen ezen a szinten ismerik a legjobban a megvalósítandó célokat, annak érdekében, hogy a különböző különbségeket, aránytalanságokat megszüntessék. Mindenféleképpen szükség van tagállami szintű koordinációra is. De azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy ez a koordináció nem korlátozódhat csupán a kohézós források kiosztására, hiszen itt az egyes régiók különleges szükségletekkel rendelkezhetnek. Nos, talán hatékonyabban lehet használni a rendelkezésre álló forrásokat olyan régiók esetében, amelyek speciális jelenzőkkel rendelkeznek. Köszönöm. Kelly úr következik. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Először is uh, üdvözlöm az Észak-ír képviselőtestület képviselőit, uh, akik most itt látogatóban járnak nem csak azért vannak itt, mert érdeklik őket ezek az események, hanem az Európai Unió ebből a szempontból rendkívül fontos, mert hozzájárul az ír béke folyamatot fenntartó e, ír alap finanszírozásához. Ez egy közösségeket, pártokat, e, átszelő, azok határait figyelembe nem vevő projektrendszer, amely nagyon jól hozzájárult az észak-ír béke folyamathoz. Éppen ezért örülök külön, hogy itt vannak, és remélem, hogy hatékonyan töltik és használják fel az idejüket. Ami a konkrét témát illeti, említették, említettük, hogy a magas energiárak sok gondot okoznak, sőt, szociális problémákat okoznak Európa egyes országaiban, ez érthető. Ami nem érthető, az az, hogy annak ellenére, hogy alacsonyabbá tehetnénk az energiaárakat, mégsem tesszük. Rengeteg pénzt fizetünk ki harmadik országoknak, 388 milliárd euró értékű energiaimportunkkal, ez nyilván csökkenteni kell, saját erőforrásainkra kell jobban odafigyelnünk környezetbarát módon. Bizonyára vannak még olyan erőforrások Európában, amelyek nincsenek kihasználva, ezt meg kell változtatni, csökkennének az energiárak. Ami az energiahatékonyságot illeti, és a, ahogy az árnyék előadók mondták, e, regionális szinten ezt már megvitattuk, és abban is egyetértettünk, hogy valóban így kell felhasználni. Az energiahatékonyságnak mi az ellentéte? Hát a hatékonyság hiánya. Ki akar hatékonyság nélkül ö, működni? Ö, nyilván, aki nem akar nyilván, hogyha a hatékonyságot növeljük, akkor megtakarításokat tudunk elérni. Azt gondolom, hogy a leggyorsabb eredményt ott lehet elérni, ahogy a házakat energiahatékonyabbá tesszük. Úgy gondolom, hogy az épületek energiahatékonyságával kapcsolatos célkitűzés megvalósítható, és amikor megvalósítjuk, akkor azonnal eredményeket fog hozni, de azt gondolom, hogy ennél jobban el sem lehet költeni a pénzt Európában. Ami a magánépületeket illeti, megint csak csodálatos lehetőségek állnak rendelkezésre, könnyebben tehetjük hozzáférhetővé a forrásokat. E, az írországi e, egyik e, terv, illetve projekt neve a Pay as you save, gyakorlatilag a megtakarításokból finanszírozzák a munkát, és konkrétan nem kerül semmibe. Emellett olyan közösségi csoportok kialakulását lehetne támogatni, amelyek a házak átalakítását eh, végezhetnék el egyesével, ez már önmagában a költségeket csökkentené, mert eh, erőforrások kerülnek összpontosításra, és megint csak azonnali haszonnal járna. Még egy eh, dolgot szeretnék szeretném azt is, hogy azok, akik ezt a házfelújítást végzik, azok megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, és megfelelően ellenőrzik őket. Sajnos az ír, a kelta tigris idejében olyan házak épültek, amelyeknek építésére senki nem figyelt, rosszul lettek megépítve, iszonyatos energiahatékonysági mutatókat produkálnak. Amikor tehát egy ilyen közmunkaprogramot, vagy legalábbis ilyen építési programot elkezdünk, akkor arra oda kell figyelni, akik ezt elvégzik, azok rendelkeznek szaktudással, és a munkájukat pedig ténylegesen ellenőrizzük, mert így fogunk tudni eredményeket elérni. A polgárok ezt szeretnék látni, ebben számítanak Európa vezető szerepére, és így sikerül olyan megtakarításokat eszközölnünk, amelyel az energiahatékonyság is nő. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr és köszönöm, hogy eh, felhívta a figyelmünket a látogatóinkra, akiket ezúton én is szeretnék eh, üdvözölni, megköszönve a látogatásukat, tehát az Észak-Ír képviselőtestület eh, tagjainak látogatása. Azt gondolom, hogy fontos kapcsolatokat építhetnek itt. Gratulálunk és köszönjük, hogy itt vannak. Eh, a jestli tady máme zástupce komise k, k bodu 7, tedy... Most nem tudom, a bizottság részéről van-e itt valaki, aki szeretne mondani néhány szót ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Yes or no? no. Oké. Okay. Pan zástupce uh, zpravodaje. Nincs itt senki a bizottságtól, aki beszélni szeretne a raportőr nevében. Nos, mindent feljegyeztem, ami elhangzott. Beszámolok majd kollégámnak. Mindenféleképpen eszmecserét fog majd velük folytatni, hogyha jelentésre vitásáról van szó, amennyiben ez lehetséges. Köszönöm szépen a kiegészítést. Felhívnám a figyelmet, hogy a módosítások benyújtásának határideje május 3-a, péntek, idén. Most pedig a hetes napi rendi ponttal folytatjuk, belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások. Ennek a jelentésnek a címe. Az előadó neve Marita Övskog, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ön cseke, csehül kezdte az előadót, én pedig e, svédül szeretnék beszámolni a jelentésemről. A bizottság javaslata két részből áll. Az első részben a kölcsönös elismerésre koncentrál EU szinten az elektronikus azonosítás használó rendszerek esetében. Eléggé zűrösen hangzik ez, de az az elképzelés, amely sokkal egyszerűbb, pontosan, mint az a tény, hogy az én svéd útlevelemet más EU országok elismerik, a az azonosításomat is elismerik, a személyazonosságomat, és elismerik francia, vagy cseh, vagy olasz hatóságok. Arról van szó, hogy egy elektronikus adminisztrációt hozunk létre, amely átnyúlik a határokon. A bizottság javaslatának második része azzal foglalkozik, hogy egy közös keretet alakít ki, amelyben kölcsönösen elismerik, és ugyanígy felismerik a jogi eh, hatályokat annak, amit mi megbízható szolgáltatásoknak, vagy bizalmi szolgáltatásoknak nevez, eh, nevezünk, olyan szolgáltatásoknak, mint például mint az elektronikus aláírás, elektronikus dokumentum, elektronikus időbélyegző, és, és a webhelyek eh, azonosítása. Tudnunk kell, hogy történt már olyan eset, tudnunk kell, hogy megfelelő weboldalra keres, kerültünk, nem pedig egy csaló oldalra, akkor, amikor valamit szeretnénk elintézni az interneten. A bizottság javaslata nagyon jó kezdet, de a célja és tartalma világosabb is lehetne, hiszen olyan területről van szó, ahol nagyon gyors a technikai fejlesztés és állandó innovációk történnek, ahol néha problémákat oldanak meg, a piaci szereplők között, ők maguk oldják meg a problémát, ezért fontos, hogy a jogszabály is helyes legyen. Alapvető jelentősége ő, hogy megfelelően biztosak legyünk a jogszabályok következményeiben, mielőtt azokról határozunk. Nem történhet meg az, hogy megakadályozunk azt a fejlőzést, amely minket segítene, ahelyett, hogy megzavarjuk. Ilyen kiüldönési pont mellett az a vélemény, hogy a bizottság javaslata jelenlegi formájában kicsit bizonytalan, nem világos. Jogszabályalkotók számára nehéz megtudni, hogy mit szeretne a bizottság elérni, és hogyan azt, hogy szeretné azt elérni, valamint az, hogy milyen reakciók érkeztek akkor, amikor én különféle szakértőkkel tárgyaltam. Hadd térjek rá a, most az én jelentésemre. Először is a kölcsönös, az, e, e, az elektronikus azonosítás a kölcsönös el, e, elismerésére nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy elektronikus azonosítási rendszer az EU-ban, más szóval, hogy megértsük egymást. De az elektronikus azonosítás, személyigazon, vagy nemzetki, nemzeti e, törekedés, Fontos, hogy ez nem nemzetközi összefüggésben dolgozzák ki, ezért fontos, hogy az interoperabilitásra alapozzanak, anélkül, hogy a már rendelkezésre álló nemzetközi személyazonossági rendszereket próbára tegyék, amelyek az egyes tagállamokban már jól működnek. Azt javaslom tehát, hogy a kölcsönös szabványok, amelyel a technikai együtt, együttműködést lehet garantálni, legyenek közösek azért, hogy a tagáll, tagállamok döntését tiszteletben lehessen tartani, és ezt megjelenjen a delegált bizottsági jog, jogjaktusokban is. Kettes javaslat. Az integritás és a adatvédelemről van szó. A bizottság nem igazán alkalmazza az adatvédelmi határozatokat az elektronikus személyazonossági e, igazolványoknál, hiszen az elektronikus személyazonosítás nemzeti kérdés, de a határon átnyúló felhasználásban az adatvédelmi szempontokat és az adat minimalizálási elvet is alkalmazni kell van ok arra, hogy a, folytat, hogy a további munkát beépítsük az adatvédelmi jogszabályokba. Nézzük meg, hogy mi az, amit meg lehet tenni a személyadatokkal, amelyet az azonosítási szolgáltatás révén feldolgoznak, és amelyet a tagállamok így megszereznek. Ezeket a kérdéseket kell feltennünk, és meg is kell válaszolnunk. Hármas pont bizalmi szolgáltatások. Mit jelentenek ezek a megbízható szolgáltatások? Egyelőre nem világos, hogy milyen szereplők munkáját szeretné a bizottság szabályozni. Azok a szereplők, akiket szabályoznak, azon függ, attól függnek, hogy a definíciót hogy alakítják ki. Én a de, definíciót a megbízható szolgáltaságra korlátoznám, de ennél többet is lehetne tenni. Először is meg kell értenünk, hogy kik azok a szereplők, akiket a bizottság szab- szabályozni szeretne. Újabb javaslat a delegált és megvalósítási aktusok, horizontális jelentőség van a javaslatnak, amely érinti ezeket a jogi aktusokat. Nagyon sok határozatban a bizottság delegált jogi aktusokat nevez meg. Egyetértek azzal, a bizottsággal abban, hogy több ilyen jogi aktus elősegíthetné a rendelet egységes alkalmazát, és megkönnyíteni a nemzetközi, nemzeti gyakorlatok kialakítását. A azokon a tapasztalatokon alapulva, amelyeket már megvalósítottak. A háttérben azonban szkeptikus vagyok ilyen eljárással, amely nagyon függ a delegált és megvalósítási jogjaktuson. A javaslatom tehát az, hogy a szakbizottság kritikusan kezelje eh, a javaslatot. Azt javaslom, hogy korlátozzuk ezeket az aktusokat a technikai végrehajtásra, és azt tegyük egységesen. Mi vonatkozik a delegált jogi aktusokra? Szeretném értékelni ennek a szükségét, és korlátozabb, korlátozottabb körben alkalmazni ezeket. Ezért a delegált jogi aktusokat kivettem a bizottság eh, javaslatából azért, hogy a bizottság tegye egyértelművé annak eh, célját. A lehető legnagyobb mértékben kell az egyes kötelezettségeket eh, a jogjaktusokban felsorolni, sokkal inkább, mint a delegált jogjaktusokban. És a jogi aktusok összetettsége miatt felhasználom a lehetőséget, hogy később további módosítókat nyújtsak be, amikor ezekre a kérdésekre választ, választ kapnunk. További kihívás eh, rejlik abban, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a szükséges biztonsági részletek között, azért, hogy elfogadottságot, bizalmat alakítsunk ki a tagállam a állampolgárok között, és az ezzel járó költségek között. És egy utolsó javaslat. Az fogyatékkal érők hozzáférhetősége. A megbízható szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni a fogyatékossággal élők számára is, hiszen a fizikai felhasználást is lehetővé kell tenni olyan emberek, olyan számokra, akik fizikai fogyatékkal élnek, azért, hogy mindenki szabadon mozoghasson ebben a világban, Eh, legalábbis az EU belső digitális piacán. Ezek a legfontosabb dolgok a jelentésemben. Nagyon izgalmas, hiszen a jövőről szól, amelyben ez az első lépés. Eh, sürgős a munka akkor, hogyha mindent szeretnénk elvégezni ebben a eh, összetett munkában, ebben a mandátum periódusban. Ezért örömmel válom, hogy milyen gondolatokat szeretnének hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen. Děkuji za úvod paní zpravodajce, děkuji i za doplnění toho. Köszönöm szépen a bevezetőt. Azt is köszönöm, hogy svédel, svédül szólalt fel, és ezzel kiegészítette a nyelvi eh, spektrumot a mai délutáni ülésen. Most megadnám a szót eh, az árnyékelőadóknak, az első eh, Pilar de Castellé asszony. Presidente, bueno, lo primero... Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, Urszkog asszonynak, ezért a jelentéstervezetért, amely az elektronikus azonosítással, hitelesítéssel, megbízható szolgáltatásokkal foglalkozik. Jó kiinduló pont ez, véleményem szerint. Vannak egyes rendkívül korrekt és idevágó szempontok ebben az anyagban, itt különösen a biztonság megsértésének fogalmára utalnék, illetve ezt kellene pontosítani. Egyes szempontokat illetően szeretném kifejezni véleményem, véleményemet, melyek a javaslatban nem szerepelnek. Nagyon röviden fogom ezt megtenni, két-három észrevételt tennék. Egyrésztről van néhány nehézség a megbízható szolgáltatások nyújtóinak meghatározását illetően. Trust Service Provider szerepel a szövegben TSP, valamint a minősített megbízható szolgáltatók definícióját illetően. Itt nem érthető pontosan, hogy a felügyeleti hatóság hogyan tudja majd végrehajtani a 13-as cikkben szereplő ellenőrzéseket, tekintettel arra, hogy itt nem arról van szó, hogy megbízható szolgáltatói listát hoznának létre. Azt tehát a kérdésem, hogy hogyan kívánja a bizottság megvalósítani az ellenőrzéseket ezen megbízható szolgáltatók tekintetében, hiszen nem ismert a felügyeleti hatóság előtt, hogy pontosan melyek a megbízható szolgáltatók. Aztán az elektronikus tranzakciók biztonságát javítandó fontos lenne a 15. 15 egy cikkben szereplő biztonsági ellenőrzés kötelezővé tétele. Aztán továbbra is azon szükségességre utal, hogy létre kell hozni ezt a bizalmi lé légkört, amely segíteni a digitális társadalom beteljesítését. Akkor, amikor a minősített, megbízható szolgáltatók szolgáltatásokat nyújtanak, itt a 17-es cikkben szerepel, hogy amint megtörtént ezen szolgáltatók bejelentése, ezek a szolgáltatók már is működhetnek, noha a felügyeleti hatóság még nem végezte el az ellenőrzést, és ez egy problémát jelent. Hiszen, hogyha az ellenőrző folyamat negatív eredményt hozna, akkor ez nem elhanyagolható problémákhoz vezethet az ilyen esetekben. Itt tehát hozzá kellene tenni a szöveghez, hogy az ellenőrzés eredményét igenis meg kell várni. Végezetül elnök úr, kollégák, a tízes cikket illetően az EU-n kívüli megbízható szolgáltatók esetében. Itt nem világos, hogy ezeknek az európai szolgáltatók listán kell -e szerepelniük, és az sem világos, hogy ki felelős azért, hogy az ő megfelelőségüket ellenőrizze az, az idevágó szabályokat illetően. Szerintem ezzel az érvel foglalkozni, ezzel a témával foglalkozni kellene. Van aztán még nagyon sok szempont, amely kicsit feszegeti ezen vita kereteit, mint például az elektronikus aláírás jogi hatásai, de ezzel most nem foglalkozom, itt meg is állok, és még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm. Dále další stínový spravodaj pan kolega Kreutzmann. Köszönöm. Kreutzmann úr a következő árnyék előadónk, ő kapszol. De... Köszönöm, elnök úr. Az elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatásokra irányuló javaslat esetében is az ördög a részletekben rejlik. Nagyon összetett ez a témakör, és erre nincsenek egyszerű megoldások. A legfontosabb pont számomra a jelentéstervezetben, amelyet Huszkog haszony készített, az, hogy mit tegyünk, hogyha a kölcsönös elismerés az elektronikus személyazonosító igazolványok esetében csak a tagállami rendszerek megváltoztatása révén szükséges. A német személy, elektronikus személyazonosító igazolvány egy ilyen esetet képvisel, Kérdés tehát, hogy mi a helyzet a többi tagállami rendszerrel hogyan lehet összekapcsolni ezeket, ahogyan a bizottság ezt előirányozta. Üdvözlöm a jelentéstevő azon szendéket, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. De túl egyszerűnek tűnik számomra előírni, hogy a technikai feltételek a bizottság részéről nem változtathatják meg a tagállami rendszereket, amely technikailag nem lehetséges. Azt hiszem, hogy itt egy kiérleltebb megoldásra van szükség, és a jövendő hetekben ezen dolgozunk majd. A tervezetben van még néhány pont, amely ugyan dicséretes, de felvetődik bennem a kérdés, hogy ezen pontokat szabad-e szabályozni. Az egyik a tárolt információkhoz való hozzáférés kérdése, ez már fennáll az adatvédelmi irányelv keretében, amelyet jelenleg dolgozunk át. Azt hiszem, hogy a bizottság megközelítése helyes volt a tekintetben, hogy utal az adatvédelmi irányelvre, illetve ennek beillesztésére jövőbeli rendeletbe is ennyiben kellene hagyni a dolgot. Mi a, itt most párhuzamosan megpróbálunk valamit szabályozni, és ez azt jelentheti, hogy kettős szabályozás jön létre, és esetleg eltérünk a rendelettől, vagy olyan dolgokat szabályozunk, amelyek nincsenek annyira szigorúan szabályozó, mint az adatvédelmi irányelvben, ez sem lehet érdekünk. Aztán az a kérdés, hogy mikor kell a fogyasztókat a biztonsági problémákról informálni. Nos, azt hiszem, hogy a bizottság eredeti javaslatát tekintetben megfelelő volt, hogyha problémák vannak a bizal, megbízható szolgáltatásokkal, azt jelenteni kell a hatóságoknak. Aztán itt a rendelt a tekintetben is megfelelő, hogy hogyan kezeljék a megbízható szolgáltatás, szolgáltatók az adatokat. Aztán itt az a kérdés, hogy mikor kell a fogyasztókat tájékoztatni, legyünk szigorúbbak, hogy a személyes adatokról van szó, de itt más rendeletek átvételét nem tartom szükségesnek. Galó kollégával volt már egy meghallgatásunk, és nagyon érdekes pontokat hozott ez, egyre utalnék. Elhangzott az a javaslat, hogy csak olyan adatokat kell átadni, amelyek az azonosításra szükségesek. Nos, ez a javaslat nagyon érdekesnek tűnik számomra is fontosnak, és megpróbáljuk ezt beépíteni. Volt néhány kolléga, akik felvetették, hogy túlságosan sok adatot továbbítanak, és egyes külföldi hatóságoknak más elképzeléseik vannak az adatvédelemről, és túl sok adatot adunk át nekik. Kérdés, hogy ez szükséges-e, megfelelő-e? Tehát csak azt kell átadni, szerintem, amihez szükség van az, azon, amire szükség van az azonosításkor, mert nagyon ö, takarékosan kell ugyanis bánnunk az átadandó adatok mennyiségével. Tehát csak az azonosításhoz szükséges adatokat kell továbbadnunk. Aztán még a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan röviden, én is kritikusan látom ezt a problémát, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan kezeljük ezeket. Itt a szabályzat a közvetlen jogalkotótól kell, hogy eredjen, és csak a nagyon technikai jellegű vetületeket lehet szabályozni. Tehát a parlamentnek meg kell őrizni a befolyását, azokon a területeken el kell utasítani a delegált jogi aktusokat, de ahol technikai továbbfejlesztésről van szó, ott átgondolhatjuk, hogy esetleg új szabályozásra van-e szükség, illetve ahhoz hozzájárulunk-e. Az IMCO szakbizottsággal szoros együttműködésben kell szavaznunk és dolgoznunk. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és örülök az ennyi jelentéstevőkkel való jó együttműködésnek. Köszönöm. Další ze stínových Köszönjük. Köszönjük, köszönjük a következő árnyék előadó. Ez a következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, szeretném megköszönni az jelentéstevőnek a munkáját. Tudom, hogy nagy munka volt ezt összeállítani, de elkészült. A bizottság számos fontos kérdésre világított rá, bizalmi kérdésre a hálózatban, azonosítási rendszerre, hogyan kell a felada, fel, felelősséget megosztani, eh, és hogy ki milyen szerepet kap a különböző bizalmi láncban. A bizottság eredeti javaslatában hangsúlyot helyeznek a szem, személyadatok védelmére. Szerintem ez egy nagyon kedvező, hogy az elő, előadó Marita Övszkóg megerősítette a javaslatnak ezt a részét, és örülök annak is, hogy Jürgen Kreutzmannnak, aki aláhúzta ezen szolgáltatások fontosságát nagyon nehéz megoldani, tehát technikai szempontból az, hogy milyen politikai felelősséget kell vállalni, és hogy mit szeretnénk a politikai felelősséggel elérni. Néhány módosítót fogok benyújtani. Ezek arról szólnak, hogy minimalizálni kell az adatokat továbbítását, amelyet különféle összefüggésben felhasználnak. Amikor a biztonságról van szó, és a megbizalomról, és a bizottság már rámutatott eredeti javaslatában az, arra az átláthatóságra, amely ide vezet, átláthatóság kell abban, ahogy az ember elvégzi a munkáját, meg kell mutatni, hogy ki miért felel, amely aláhúzza a éppen vizsgálat alatt álló szolgáltatások iránti bizalmat, de nem szabad azonban elfelejteni, hogy azok, akik azonosítási szolgáltatást nyújtanak az interneten, azok privát vállalatok, és hogyha biztonságot szeretnénk fokozni, akkor gazdasági ösztönzőket is kell nyújtanunk. Jó lehet, hogyha az sem baj, hogyha kicsit többe kerül a megbízhatóság és a biztonság, a, akkor, hogyha ezt mindenképpen biztosítani akarjuk. A kérdés tehát arról szól, hogy hogyan kell létrehozni egy olyan rendszert, amelyben a különféle piaci szereplőknek különféle költségekkel kell majd számolniuk, azzal, hogy biztosítsa eh, az, hogy eh, saját bizton, meg, meg, megbízhatóságukat bizonyítsák, eh, és, amelyeket, és amely rendelkezéseket minden érintetnek kiküldenek, hogy megakadályozzák mind, mindazoknak, akiket biztonsági, biztonsági adatok biztonságának megsértése érte. Ezt mindenképpen meg kell gondolni a 15-ös cikkben, különben az történik, hogy azok, akik nagyon sokat foglalkoznak a biztonsági kérdésekkel, eh, azokat sokkal jobban érinti az átláthatósági kérdés, eh, mint a technikai szabályozás. Én örömmel várom a vitát eh, ennek a nagyon fontos jelent, rendeletnek a többi részéről. Kíváncsi vagyok, hogy az előadó és az árnyék előadók mit mondanak. Majd tartottunk egy szemináriumot erről, Krajcman úr is jelen volt. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok jelentő, lehetőségünk van még arra, hogy e-, erről vitatkozunk. Köszönöm szépen. Děkuji. Nyní bych dal slovo panu kolegovi Mesároš. nem? Most pedig megadom a szót Mesáros úrnak, aki Juri szakbizottságban a raportőr. Thank you, thank you, Mr. President. Uh, let me share uh, the basic idea. Hadd uh, osszam meg önökkel a véleményem főbb vonalait. Az elektronikus aláírások uh, és megbízható elektronikus szolgáltatások a vállalkozások és az egyének számára is fontosak. Éppen ezért én üdvözlöm a rendelet tervezetet és a céljait is támogatom. Ez a 12 fontos lépés közül az utolsó, amelyet a bizottsági csomagba összefoglalt, és amelynek célja, hogy átfogó jogi keret álljon rendelkezésre az elektronikus tranzakciók biztonságának biztosítására. Fontos, hogy a polgárok eh, és a vállalkozások a nemzeti eh, e-azonosító rendszereiket használhassák, eh, és azokkal hozzáférhessenek más tagállamokban is szolgáltatásokhoz tehát kölcsönös elismerésről van szó a különböző európai EID rendszerek között a polgárok és a vállalkozások a 21. században megbízható digitális egységes piacot érdemelnek, munkában tanulmányok végzésében egyéb területeken lehet ez hasznos. Jelenleg a tagállamok eh, kormányzati eh, szolgáltatásai vagy bürokratikusan érhetők csak el, nem érhetőek el online, vagy csak magasabban érhető, eh, magasabb áron érhetők el, vagy nehézkesebben. Mi az előnyei egy EID, egy új európai EID rendszernek, amely határon átnyúló módon is működhet? Nos, az EID e és e-tranzakciók időt takarítanak meg, és költségeket is, mint a papír alapú tranzakciók. Pozitív hatásuk lesz az EID elterjedésére, elektronikus adóbeszedés, elektronikus beszerzések, és az egész közös piacon ennek lesznek érezhető előnyei. A Juri véleményében alá fogom húzni, hogy eh, megfelelő jogbiztonságot kell teremteni az új rendeletben annak érdekében, hogy a polgárok eh, és a vállalkozások eh, megbízhassanak a határon átnyúló elektronikus tranzakciókban. Az értesetési eljárás ban bizonyos módosításokat fogunk javasolni, csak úgy, mint az adatvédelem területén. Másfelől viszont a bürokráciát szeretnénk csökkenteni, különösen a KKV-kat sújtó bürokráciát. Végezetül egy sor változtatást javasoltunk a delegált aktusok listáján, amelynek 290-es és a 291-es cikkeknek jobban meg kell felelniük, különösen olyan kérdésekre gondolok, ahol a delegált aktusok engedélyezése a bizottság számára nem tűnt helyén valónak, ráadásul a delegált aktusok tisztázása és az igénylés mögötti okok tisztázása szükségesnek tűnt. Köszönjük, Bácsi Rész úr következik. E, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a raportőrnek és az árnyék előadónak, árnyék előadóknak azt, hogy e, elmondták a véleményüket, és e, kétségeiket is ismertették azzal kapcsolatban, hogy milyen rendszert szeretnének látni a jövőben. Én az elektronikus aláírások előnyeiről szeretnék beszélni. Mindannyian egyetértenek velem, gondolom, hogy ez forradalmat hozhat mindennapi életünkben. Nyílt titok, hogy vannak, akik üzletet látnak ebben a bürokratikus teherben, és az életben a helyzet más, mint ami ebben a dokumentumban megfogalmazódik. nem tudom, hogy az elektronikus aláírások vonatkozásában ténylegesen milyen irányt szab ez a dokumentum, de össz egységes európai elektronikus aláírás rendszerre, átjárhatóságra van szükség, csak így várható el a személyes adatok védelme, illetve a kölcsönös elismerés. Vannak megfelelő szolgáltatások, és remélhetőleg nem lesz engedélyezve az egyes tagállamokban már működő rendszerek minőségének a lerontása. Én szeretném, hogy ez a dokumentumot minél hamarabb eh, megszavaznák, mert eh, annak a piaci előnyei is eh, jelentősek, versenyképesség növelési hatása van ennek, és minőségi változást hoz majd az üzleti vállalkozásoknak, illetve csökkenti a bürokráciát. Köszönöm. Kelly úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a nagyon fontos munkát, hiszen fontos kérdésről van itt szó. Ma minden elektronikusan történik. A kereskedelm, a szolgáltatás, a közigazgatás, és ez lesz a tendencia a jövőben is. És ahogy néhány kollega mondta, hogyha ezt hatékonyan hajtjuk végre, az minket segít abban, hogy kiteljesítsük a belső piacot, és versenyképesebbé is tesz minket. Óvatosnak kell tehát lennünk, és nem szabad túlterhelni a vállalkozásokat, azonban figyelemmel kell lenni az egyéni személyadatokra. Nagyon sok helyen a, annak az érzései hiányzik, hogy európaiak vagyunk. Az a tény, hogy Európa segítheti az egyes állampolgárokat mindennapi életükben, könnyebbé teheti a számunkra, bevonhatja őket határon átnyúló cselekvésekbe, ezért fontos. Az adatvédelmi rendeletben részt vettem, és itt vannak két téma között szinergia, ezért kell, következetességgel kell törekednünk javaslatainkkal. És hogyha megnézzük a módosítások egy részét, különösen a biztonság megsértésével kapcsolatosakat, ezek nagyon érdekesek, és ugyanazt a következetességet kéne elvárni, mint az adatvédelmi rendeletnél is. Nagyon örülnék némi párbeszédnek az előadóval, hogy hogyan lehet ezt a következetességet, egységességet elérni. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, a parlament nem igazán szereti ezeket, ami érthető, hiszen jó kifogás lehet az a slampos jogalkotásra. Sok hiba lehetőség van benne. Remélem, hogy ezt a bizottság később kiigazítja. Helyes tehát, hogy minimalizáljuk a delegált jogi aktusokat, de ne töröljük el őket teljesen. Még a legjobb szándékkal is történhetnek dolgok, körülmények megváltozhatnak, nem számíthatunk ezekre, tehát az az érzésem, hogy kell egy kis mozgásteret hagyni a kiigazításoknak, hogyha ezekre szükség van. De legyen az egyértelműen lefektet hogy ezeket hogyan teszik meg, különösen a parlament ellenőrzési jogát, illetően köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjét kérdezzük meg. Van-e itt valaki tőlük? Parancsoljon. Thank you, Mr. President. Good afternoon to honor. Köszönöm, elnök, elnök úr, és köszöntöm a szakbizottság tiszteletre méltó tagjait. A bizottság nagyon örült a véleménytervezetnek, amelyet eh, Marita Uszko készített el, és eh, Szeretném elismerésemet kifejezni az eddig elvégzett munka iránt a tervezetben, különösen azért, hogy olyan területeket érintett, amelyről a bizottságnak mondani valója van, hogy tisztázza a rendelet eh, hatá hatáskörét. A rendelet az adatvédelemről szól, a szakbizottság egyes tagjai felszóltalatok adnak érdekében, hogy a jelenlegi jogi keretet valamint a most készülő jogszabályt alakítsa át, és amikor az elektronikus azonosításra vonatkozó rendelkezésekről van szó, ahogy azt az előadó is elismételte. Az egy, tagállamok egyedüli felelősségéről van szó, és ennek az eszköznek a felhasználása, különösen az azonosításnál beilleszkedik az adatvédelmi keretbe, ahogy ezt az egyes tagállamok felhasználják. Ebben a tekintetben minimalizálni kell az adat átvitelt. Az a véleményünk, hogy az azonosítás újra végrehajtása mindig a tagállam joga, azért a tagállam, amely kiadta az adatokat. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy az ilyen adat, érzékeny adatokat hogyan dolgozzák fel. Azonban az adatok minimális átjutatásával kapcsolatban azt kell megvizsgálni, hogy mennyi adatra van szükség a szolgáltató által, szolgáltató részéről, hiszen határon átnyúló szolgáltatásról van szó. Mennyi adatra van szükség a szolgáltató révéről, kormányzati szolgáltató részéről annak érdekében, hogy azonosítsa a szolgáltatást. Nagyon fontos kérdések ezek, amely nagyon fontos a bizottság munkájában is, bevonjuk az érdeket feleket is ebbe. Ami a delegált és megvalósítási jogi aktusokat illeti, elismertük, hogy ez a terület nagyon gyorsan feltözők, a technikai tartalmak miatt a jogszabály nagyon technikai jellegű lesz, ezért szükség van arra, hogy ezt azt önök is elmondták, hogy a szabványokat alkalmazzák az interoperabilitásnál, hiszen anélkül nem tudjuk teljesíteni minden ígéretünket és rendelkezésre bocsátani azokat az előnyöket, amivel Európa versenyképesebb lesz, és elősegítjük ezzel a növe- növekedést. Ezzel be is fejezném. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig kérünk egy rövid összefoglalót az előadótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm mindenkinek, hogy hozzászóltak, elmondták a véleményüket, a társelőadók és az árnyék előadók, és mindenki más, aki részt vesz és érdeklődik az új digitális világ követelményei iránt. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, annyit szeretnék elmondani, hogy nekem az volt a célom, hogy áttekintsem a javaslatot, és abban a delegált aktusokat egyenként, és azokat egyenként elemezzem. Nem azt mondtam, hogy ezeket meg kell szüntetni és ki kell venni belőle, hanem nagyobb tisztaságot, átláthatóságot kívánok elérni, és a lehető legszükségesebbeket szeretném megtartani. Ami az imco illeti egyértelmű, hogy egy, szorosan együtt fogunk velük működni, akkor, amikor elvégzük, elvégezzük ezt a feladatot az ITRE szakbizottságban. Okos dolgokat mondtak önök is, fel is egyeztem ezeket. Én magam visszatérnék majd egy javaslattal, egy módosítóval, amely az elektronikus személyazonosságira vonatkozik, hiszen észszerű lenne, ha a bizottság és a tagállamok arra koncentrálnának, hogy interoperabilitást alakítsanak ki az ilyen elektronikus szolgáltatásokban, amelyeknek határon átnyúló felhasználást fe, fe, határon átnyúló módon használják fel. Többen kijelentették, hogy majd újabb javaslatokat, módosítókat nyújtanak be, ami nagyszerű és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent fogunk eh, elérni a meghatározott időkereten belül. Amelia Anders Dotter eh, eh, az átláthatóságot javasolja a részletek szabályozásával szemben. Ez rávilágít arra, hogy a, a mi munkánk nagyon izgalmas a jogszabályalkotásban. Köszönöm szépen. Děkuji. Já jen připomínám na závěr, že posledním dnem pro pozměňování... Nem szeretném emlékeztetni, hogy a határidők benyújtásának ideje május 15-e, 2013-ban. Megyünk tovább, 8. napi rendi pont következik. Az üzemanyag minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energiáról, támog, energiáról szóló módosítása, földhasználat közvetett megváltoztatása. Vidal Quadrasnak adom meg a szót. Öt percet szeretnék adni önnek, és kérem tartsa be, mert különben csúszni fogunk. Uh, I would like to briefly... Kedves kollégák, röviden szeretném elmagyarázni önöknek ezt a véleményt. Uh, text on which we can all work jointly. Ez egy olyan szöveg, amelyel kapcsolatban remélhetőleg mindannyian tudunk dolgozni, amely, amelye, amelyet alapul vehetünk a munkánkhoz, és amely remélhetőleg kiegyensúlyozottnak bizonyul. Nézzük, mik a főbb elemei a javaslatnak. Az idle faktorokra vonatkozó tudományos vélemény nem egyforma ezt csak modellezni lehet, ami olyan gazdasági modellek kidolgozására vezet, amelyek eh, eleve korlátozó jellegűek. Nem gondolom, hogy eh, prudens lenne kötelező erejű használatban olyan paramé- eh, jogszabályban olyan paramétereket bevenni, amelyeket időről időre ki kell igazítani és éppen ezért a beruházásokat meghatározza. A földhasználatra, földhasználat megváltoztatására vonatkozó tényezők tudományos szempontból fontosak, de jogszabályi felhasználásra még nem érettek. Egyébként nem gondolom, hogy rigid plafonokra van szükség, mert az a meccs közepén változtatná meg a szabályokat. Ráadásul a tagállamok nem fognak, nem fogják tudni 2020-as 10%-os csökkentési célkitűzéseket elérni akkor, hogyha a plafont rájuk erőltetik. Tudjuk, hogy a bio, bioüzemanyagok üzemanyagok által okozott kiesést az elektronikus autók nem fogják tudni betölteni. Ráadásul a hagyományos bioüzemanyagok között nem, külön, nem tesz meg különböztetést a plafon, amely üzemanyagok viszont különböző tényezők alapján mérhetőek, és e, így a 2020-as e, célkitűzéseinket is veszélyezteti az, hogy a földhasználat e, megváltoztatására vonatkozó tényezők hogyan alakulnak. A harmadik dolog, nem gondolom, hogy a többszörös számolást eh, be kéne vezetniünk, be kéne vezetnünk, mert annak eh, a vártól eltérő hatása lenne, vagyis eh, éppenséggel nem mozdítaná elő az üzemanyag előállítást. Mesterségesnek érzem ebben, az, e, ebben a vonatkozásban nem beszélhetnénk tovább e, célkitűzésről. És én mindig utáltam a csalást, ennél jobban csak az önbecsapást nem szeretem. Szerintem csúnya dolog, csúnya szokás. A többszöri beszámítás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy beismerjük, hogy feladjuk a 10%-os célkitűzést. És e, a plafont nagy részt foszilis üzemanyagok fogják majd kitölteni, amelyek környezetszennyezőbbek. Negyedik dolog, az indirekt eh, földhasználati változás eh, vonatkozásában al célpontok eh, fogalmazhatók meg. Ezek nem okoznak indirekt felhasználat változást, Továbbá az indirekt felhasználat változást csökkentendő, megkérdeztem a bizottságot, hogy hogyan lehetne a degradált földeket bevonni, és ez milyen termelés növekedéshez vezethet, miközben ugye csökkenti az indirekt földhasználat változási hatást. A főszerepem egy olyan irányelv eh, elérése, amelyben olyan intézkedések szerepelnek, amelyek csökkentik az indirekt eh, földhasználat változást, miközben mindenfajta érdeket figyelembe veszünk. A bioüzemanyagok a eh, fenntarthatóság elérésében fontosak, különösen a vidéki területeken. 2010-re vannak adataink, ott az Európában elfogyasztott vagy felhasznált bioüzemanyagok adták ki a 95%-át a közlekedésben felhasznált alternatív, illetve megújuló energiaforrásnak, és 84%-a ennek az Európai Unióban lett legyártva, mégpedig ez az ipar összességében 220 ezer állást tart fenn az Európai Unióban. Nem egyetértek azzal, hogy Európának együtt kell működni a harmadik országokkal, abban, hogy a fenntarthatósági feltételeket betartsuk. Ahogy a bizottság is mondja, az exportáló országok, er-, Argentína, Brazília, Malajzia új szabályozó intézkedéseket fogadtak el környezetvédelmi okokból azokra a területeikre, ahol a bioüzemanyag termelés folyik. Nekünk nem szabad büntetnünk az európai mezőgazdaságot azért, mert a világ más részein nem fenntartható gyakorlatot folytatnak. Inkább együtt kell működni ezekkel az országokkal, és rábírni őket a fenntartható földhasználatra. Eh, kedves kollégák, eh, mindenben állok rendelkezésükre, és eh, kíváncsian hallgatom majd a hozzászólásaikat. Köszönöm. Most az árnyék előadók jönnek Thompson asszony először. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg először a, az előadónak a javaslatot. Mint ahogy önök is tudják, a legnagyobb és leggyorsabban növekvő felhasználója a az üzemanyagnak a közlekedési ágazat, ráadásul az elfogyasztott, illetve felhasznált üzemanyagok szinte kizárólag fosszilis üzemanyagok, ez egy nagy probléma, növekszik az energiaigény, egyre magasabbak az olajárak, és egyre nagyobb a függőségünk az olaj behozataltól, ami azt jelenti, hogy az energia ellátásunk bizonytalanná válhat. E, ilyen körülmények között csak a zöldebb, fenntarthatóbb közlekedési ágazat jelenthet megoldást. Én azt gondolom, hogy az elektronikus, elektromos autók, valamint a, e, az ilyen üzemanyagok hozzájárulhatnak hosszú távú célkitűzéseink megvalósításához. Örülök annak, hogy a raportőr al célpontokat, e, illetve célkitűzéseket határoz meg, és remélhetőleg ezek hozzájárulnak a termelés növeléséhez, illetve a célok eléréséhez. Ugyanakkor azért oda kell figyelni egy-két dologra. Már most is az állati takarmányból, illetve az konyhai olajból, felhasznált olajból használnak fel üzemanyagot. Az én városomban például állati szörméből a, a felhasználásával. Tehát többféle nagyon fejlett bioüzemanyag felhasználás létezik. A fejlett bioüzemanyag tehát nem csak a már ismert formában képzelhető el, egyfelől oda kell figyelnünk a nem élelmiszer agrártermékekre is, eh, ahol szintén egy kötelező célkitűzést kell meghatározni, lehet 3%, fontos a befektetők szempontjából ez, mert eh, így biztonságosabbá válnak a befektetések, ehhez kötelező célkitűzésekre van szükség. Tehát eh, én eh, egyetértek azzal, hogy a fejlett bioüzemanyagok vonatkozásában kell egy alcélkitűzés. Ugyanakkor azért van itt egy kockázat, a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben szerepel, hogy nem csak az energiabiztonság a célkitűzésünk, hanem az emissziók csökkentése is nagy különbség van a különböző bioüzemanyagok kibocsátási értékei között. A raportőr beszélt harmadik országokról, amelyeknek nem kell feltétlenül kihatásukkal, kihatással lenni Európára. Brazíliában a bioüzemanyag cukornádból készül, amelynek a CO2 kibocsátása viszonylag alacsony. Én azt gondolom, hogy az európai biodízelt kell alaposabban megvizsgálni, amely CO2 kibocsátása jelentősebb. Tehát itt nem értek egyet az előadóval. Először is azt mondja, hogy az 5%-os plafon hatalmas változás lenne, másrészt az ilup faktorok, tényezők, az egyik legfontosabb tényező ebben az irányelvben. A 10%-os célkitűzés a megújuló energia irányelvben nem bioüzemanyag célkitűzés, hanem megújuló energia célkitűzés. Én nem gondolom, hogy a bioüzemanyag az egyetlen életképes módja annak, hogy 2020-ig a tagállamok megfeleljenek a célkitűzéseknek. Én tehát hiszek abban, hogy az 5%-os célkitűzést a bizottság eredeti javaslatából meg kell menteni, és az ILUP faktorokat is figyelembe kell venni. Thank you. Um, I'd... Köszönöm szépen először, és megköszönném az előadónak a munkáját. Egyetértek azzal, hogy összetett kérdésről van szó. Mégis kiderül valami ebből. Az előadó ragaszkodik a tudományos tényekhez, de van legalább három olyan dolog, amit levonhatunk a kijelentésekből. Az egyik az, hogy nem láthatjuk a közvetlen hatását. Nagyon sok bizonyíték támasztja ezt alá. A logika azt sugalná, hogy renge, nagyon sok föld van, és minden földfelhasználás egymással vernyeg eh, használják azt biofolyadékra, üzemanyagra, vagy bútortermelése, vagy élelmiszerre, eh, mindre, mindre rengeteg földet használnak fel. Másfelől tudjuk azt, hogy különféle bioüzemanyagoknak különféle hatása van, ezért egy, külön, egy egyszerű eh, küszöbb meghatározás, ez nagyon durva eszköz lenne, nem tükrözni a tudományos ismereteket. Azt is tudjuk, hogyha a jelenlegi mixel, bioüzemanyag mixével folytatjuk, azzal, ami ma Európában rendelkezésre áll, az nem teljesíti a üvegház hatás, gáz, gázok csökkentésének hat, ö, célját. Egyetértek az előadóval azzal, bár más okokból, hogy a, a bioüzemanyagok felső határa jelen, a jelenlegi formájában nem megoldás. Valamit változtatni kell. Ez nehéz lesz az iparnak is. A grandfather záradékokkal. Azt tudjuk, és amit a tudomány is leír, hogy egyes bioüzemanyagok jobban teljesítenek, mint mások, és azt el kell ismernünk, amelyek, amelyik megérdemli. És a bioüzemanyag jobban, a bioetanol jobban teljesít, mint a biodízel. Ennek vannak melléktermékei, mint a takarmány és a széndiokszid, amit tük, tükrözni kell az iluk tényezőkben is. Észrevettem, és örülök annak, hogy az előadó Eh, az enyhítő intézkedésekkel is foglalkozik. Én is ebben a szellemben haladnék, de túl egyszerű lenne ezeket az intézkedéseket egy kalap alá vonni, hiszen egyik eh, kevésbé tudományos és mérhető, mint a másik. Például a társtermelést, az együttes termelés könnyű mérni, de az egyik ember felhasználatlan földje a másik embernek, a, a, a, ott a másik ember a kecskét legelteti. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy miként használózzuk fel a, a felhasználatlan integrált földet. Ami a fejlett üzemanyagokat illeti, nagyon fontos szerepük van ezeknek, de amikor azt nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt jogszabályba foglalni, nem szabad ezeket külön, külön fejezetben kezelni. Az a valóság, hogy a legfejlettebb üzemanyag anyagok a már meglévő termelési eljárások mellékterméke, amelynek következtében a bioüzemanyagok következő szintjére érkezünk, és ezt tükrözni kell a jelenlegi bioüzemanyagokról szóló rendelkezésekben. Egyébként nem ösztönöznénk a fejlett üzemanyagok előállítóit. Köszönöm szépen. Köszönöm, árnyék előadó következik. Gász Csicseszter, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszönjem meg Vidal Quadrasz úr munkáját. Egyetemű, hogy nagyon műszaki kérdésről van szó, százalékokkal foglalkozunk, amelyet bonyolultabbá tesz, amely nagyon bonyolult az ilyen egyszerű embereknek, mint én. Ne felejtsük el, hogy mindig is tudományos alapú megközelítést szeretnénk alkalmazni munkánkban, és az alapuljon a bizonyítékon, nem pedig a modelleken. Ezek után támogatnám Vidal Quadras úr véleményét az indirekt földfelhasználási választás, változtásról, és az ott alkalmazott módszerről, és támogatnám az ő kérését, amelyet a bizottságnak címzett, hogy érdemen alapuló, alaposabb megközelítést alkalmazzanak az üzemanyagoknál tisztában vagyok azzal is, hogy sok aggodalom keletkezett az iránt, hogy vajon az élelmiszer növények felhasználásának földjein üzemanyagot szeretnénk-e termelni. Szeretnék erre válaszolni. Úgy tűnik számomra, hogy az előadó azt javasolta, hogy legyen egy alcélkitűzés a fejlett bioüzemanyagoknál. Ekkor elmondja, hogy a fejlett üzemanyagokat nem lehet olyan anyagokból kinyerni, amelyek élelmiszer célúak. Végül pedig az 5%-os célt illetően úgy tűnik számomra, hogy megváltoztatja a jelenlegi jogszabályokat, és bizonytalanságot teremt az iparban is, amit pedig nem szeretnénk elérni, hiszen ez az iparág még gyerekcipőben jár, nem szeretnénk bizonytalanságot teremteni és elijeszteni a beruházósokat. Különféle meggondolásokat szeretnénk kiegyenlíteni, és az előadó szerintem nagyszerű munkát végzett az Egyesült megteremtésében. Támogatom is tehát. Köszönöm szépen. Děkuji a nyní bych... Én is köszönöm. Most pedig Lepázs asszony következik, aki az NV szakbizottság előadója parancsolja. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Először elnézésüket kell kérnem, hogy később érkeztem, de az MV szakbizottságban kellett szavaznom, tehát egy kicsit nehéz volt nekem ezt a délután megszervezni. Nos, tehát gratulálni szeretnék az együttműködéshez, a vitához, amely itt lezajlott Vidal Kadrasz úrral. Tudatában vagyok, hogy nem ugyanaz az álláspontunk jelenleg, de nem tilos vitázni, nem tilos megtalálni a közös pontokat. Persze vannak problémák, ezekkel foglalkozni kell, és meg kell őket oldani. A tanulmányok is elismerik, hogy vannak ilyen problémák. Az a kérdés, hogy hogyan lehet lehetőleg jobban egyeztetni ezeket illetően. Az első pont a tudomány megbízhatósága, az értékelések, amelyeket elkészítettek. Azon tényt illetően, hogy földhasznált megváltozás van, amelyet az agroüzemanyagok támogatása okoz az EU részéről, ez egy tény. Ennek mértékéről van egy vita, és az elsőleges a nyersanyagok funkciójáról. Ez csökkenti, vagy akár megsemmisíti az agroüzemanyagok használt az üvegházhatású gázok csökkentésében. Mindenképpen előrőzni kell ezeket az adatokat, de tény az, hogy ezzel nagyon sok időt elvesztünk. Ami a második generációs anyagokat illeti, ott a 4 8 százalékra tértünk át az első generációhoz képest, még akkor is, hogyha osztom ezt a célkitűzést, én is körülbelül ehhez az eredményhez jutottam, egy kicsit más módon ugyan. Arra emlékeztetnék, hogy a tanulmány, amely a bizottság munkának alapjául szolgált, egy olyan tanulmány, amely egy gyenge átlagértéket alkalmaz a földhasználat, megváltozásra vonatkozóan. Más tanulmányok sokkal magasabb tényezővel számolnak. Tehát van itt az a plafonozási elképzelés. Én nem javasolnék egy megkülönböztetés nélküli plafonozást, ahogyan ezt a bizottság javasolja, hanem egy kicsit differenciált megközelítést, tehát itt a széndiokszid kibocsátás csökkentés, amely az agroüzemanyagokhoz kapcsolódik, ebben az esetben az etanol egyáltalán nem olyan mértékben van érintve, mint a biodízel. Nos, ez egy ö, tény. És ez az etanolnak némi előnyt ad, és rugalmasságot biztosít. Ami a közvetett felhasznált megváltoztatás, megváltozást illeti, fontos itt szakpolitikánk hitelessége, hiszen mindenki tudja, hogy nem ezt a hatást kívánjuk elérni ezzel a szakpolitikával. Ért, megértettem, hogy vitáznak, illetve javasolnak itt egy enyhítési intézkedést. Itt figyelembe kell venni a produktivitást és a tanulmány szellemében a melléktermékek már beszámításra kerülnek ezen modell keretében. Tehát ez nem egy olyan elem, amelyet kihagytak volna a számításból és a táblázatokból. Azt hiszem tehát, hogyha ebbe az irányba akarnának elmozdulni, akkor meg kell nézni, hogy mit is javasoltak, a melléktermékek, például az állati fehérjék, vagy a takarmány pogácsa, ezek már beszámításra, figyelembe vételre kerültek jelenlegi modellben. Ami pedig a válsági, időszakát illeti, pénzügyi időszakát. azt hiszem, hogy a közpénzek lehető legjobb felhasználása rendkívül fontos téma. Akár a támogatási politikát nézzük az agroüzemanyagok esetében, ez nagyon fontos költségvetési szempontból 10 milliárd euróval, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentése úgy szintén. Azt hiszem, hogy a lánc mentén való beruházások körülbelül 6,5 milliárd eurót jelentenének, tehát ez egy nagyon jelentős közforrásból való beruházás. Legyünk tehát ambiciózusak, amikor megvizsgáljuk az emberuházások hatásait más beruházásokhoz képest, amelyeket végrehajthatnánk, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. Az agroüzemanyagok nem csupán előnyökkel járnak, meg kell néznünk tehát, hogy milyen támogatásokat lehet nekik biztosítani. Most, hogyha megnézzük a létező beruházásokat, ez egy elsőleges fontosságú téma. Itt a termelés jelenlegi szintjét meg kellene tartani, tehát a vállalatokat nem érinteni a mi javaslatunk, és ez nem hat ki az etanol termelésre. A bioüzemanyagok esetében ebbe az irányba kell haladni, amit a szöveg mutat, egy feltétellel nagyon fontos a másodlagos hatásokra is figyelni a termési lánc során, és ezért kérem, hogy végezzünk 2015 előtt hatástanulmányt a szociális és gazdasági hatásokról a teljes termelési lánc mentén, mert három-négy év múlva mi vagy utódaink már nem ugyanolyan helyzetben lesznek, vagy leszünk, mint mi vagyunk most, tehát nem szabad, hogy bizonyos irányba mozgassuk az iparágat, illetve ösztönözzük bizonyos fajta beruházásokra most. Itt például az elektromos áramot illetően a 10%-os megújuló energia nem csupán agroüzemanyagot képvisel, az elektromos energia 1,5%-ot jelent, és az etanol, valamint az elektromos árammal együtt már nem vagyunk messze 8%-tól, tehát csak 2% itt a különbség a vidálkodás javaslathoz képest. Tehát a végeredmény körülbelül ugyanaz, noha a megvalósítási módosít, módozatok különböznek. Javaslom ezen kívül a megújuló üzemanyagok, nem bio eredetű üzemanyagok statutumának felülvizsgálását és az energiahatékonysági cél 12%-ra kell, hogy emelkedjen 2020-ig. Elnök úr, megpróbáltam gyorsan beszélni ezen jelentést illetően. Skutečně v časovém tlaku e, do Köszönöm szépen. Kifutunk az időben, és még hárman kértek szót. Kérem, hogy mindenki ragaszkodjon a két perces időkerethez. Az első felszólaló Szavela asszony. First of all, my thanks and congratulations. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék az előadónak a munkájához. A bioüzemanyagok aranyaga témája vitatott kérdés, és ez a megközelítés nagyon kiegyensúlyozott, amit szívesen támogatunk ami az 5%-os megszorítást illeti a bioüzemanyagoknál, eh, vegyes jelzéseket eh, küld az iparágaknak. 2009-ben kimondtuk, hogy az lesz a célunk, hogy 10%-os célt eh, tűzünk ki a közlekedési iparágnak. Ennek megfelelően végezték el a beruházásokat az iparban. Négy évvel később azután, hogy ezek a beruházások lezajlottak, azt mondjuk az iparágnak, hogy ezt fejezzék be. Arra is szeretnék rávilágítani, hogy egyes tagállamok számára az 5%-os keret, tehát már meghaladták, innen kell elindulnunk. A fejlett bioüzemanyagokra foglalkozik a bizottság javaslata, Ez jövőbeni egyenlőtlenségeket teremt, eltorzítja a piacot, ezért szerintem az lenne logikusabb, hogyha mindössze egy alcélt tűznénk ki, amivel fej, támogatjuk a fej, fejleti bioüzemanyagokat a jelenlegi megszorítás helyett. Egyes adatok szerint a fejlett bioüzemanyagok több ö, hozzájárulnak a üvegházi gázok csökkentéséhez, sokkal inkább, mint a hagyományos üzemanyagok. Azonban en, időben nem készülnek fel arra, hogy meg teljesítsék a 2020-as cél, célokat. Vannak vállalatok, amelyek azt mondják, hogy um, etanolt állítanak elő e, ipari me- melléktermékekből, és ezt 2014-ben teljesíteni e, tudják illuk tényező nélkül. A fejlett üzemanyagok e, számítások szerint a 10%-os arány kétharmadát tudják teljesíteni 2020-ig. És azért, hogy elkerüljük a zavart, az egy, első és második generációs bioüzemanyagok fogalmát illetően a hagyományos, valamint a fejlett üzem, bioüzemanyagok kérdésében ki kell igazítanunk, egyeztetni kell a terminológiát. A LIBE szövegének meg kell határoznia azt, hogy mi, mi mit jelent, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen Quadrasz a nagyszerű munkáját. Köszönöm szépen. Thank you. Next, uh, Mrs. Uskok. Köszönöm szépen, Bakasszony következik megint két percben. Köszönöm. Elnök úr. A bioüzemanyagok szabályozásának megváltoztatása azt jelenti, hogy jó mi, környezetvédelmi szabványokat kell terjesíteni akkor, hogyha figyelembe veszük az iluk tényezőt. Szerintem nagyon egyszerű ezt a akadályt átlépni, legalábbis amikor a mai vitát figyeltem, alaposan kell ezt végrehajtani. Például árnyékolni kell, árnyalni kell a különféle bioüzemanyagok körüli fogalmazást, azért, hogy a kibocsátást csökkentsük. Például a bioetanol és a biodízel különféle környezetvédelmi szabályoknak felel meg, ezért nem szabad minden terményt ebbe bevonni hiszen az nem teremt igazságos képet a valóságról. Azért, hogy hatékonyan kezeljük a klímafenyegedettséget, a bioüzemanyagokat és azok előállítását úgy kell eh, kialakítani, hogy annak a legkevésbé legyen kedvezőtlen hatása a környezetbe. Az etanolt kell előnybe helyezni a biodízellel szemben, ugyanúgy, ahogy eh, mindenki erre rámutatott hiszen ennek eh, a kibocsátása fontos szerepet játszik, és a bioüzemanyag ugyanakkor a széndiokszid kibocsátása van, mint a e, foszilis üzemanyagnak. Ezért nem igazán szeretnék érvelni az 5%-os plafon megváltoztatása mellett, és e, a közlekedés szektor 10%-os megújuló energia fel, e, fel, felhasználásának éve mellett nagyon fontos az etanolt a, ezen kívül kell kezdeni, hiszen a so, sokkal jobb, mint a biodízel. Köszönöm szépen. Mr. Bellet, two minutes, please. very much, uh, Chairman. Uh, uh, Köszönöm. Hollandul fogok beszélni. Rapporteur, az altát, altijd egy een evenwichtig... Nos, azzal kapcsolatban, amit Vidal Quadras kolléga mondott, az ő jelentése bizonyosan kiegyensúlyozott dokumentum, azonban tudjuk, azt is, illetve figyelembe kell vennünk, hogy a hagyományos bioüzemanyagok esetében nem lehet gyorsan megváltoztatni a játékszabályokat, ezt is figyelembe kell venni, és meg kell próbálnunk alternatívákat kialakítani, amelyek keretében a károkat csökkenteni tudjuk az érintett iparák számára, és az ülok következményeket is, amelyek természetesen fennállnak másodszorban itt a bioüzemanyagok esetében javasolnak egy küszöböt, ez a 21-es módosító, amiről itt most beszélek. Ez még lehet ambiciózusabb is ez a célkitűzés, de erről majd vitázunk. A melléktermékek kérdését illetően különösen a takarmányhoz használt fehérjék kérdését illetően Löpázs asszony tett egy észrevételt, azt hiszem, hogy ezt a szempontot nem veszi eléggé figyelembe a bizottság, és ha valaki a bizottság részéről itt jelen van, akkor érdekelne, hogy mit is gondol a bizottság erről a kérdésről. A te- melléktermékek kérdését mindenképpen erőteljesebben figyelembe kell venni. Aztán a Horizont 2020-ra visszatérve, kutatás és fejlesztés a haladó bioüzemanyagok kialakítása érdekében, ez bizonyosan alapvető jelentőségű, és a tanácsra szemben ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezen a területen a kutatás és a fejlesztés a haladó bioüzemanyagok kialakítása érdekében lehetőleg gyorsabban megtörténjék. A 10%-os megújuló energiák iránya a közlekedésben, hát ezt sajnos ki kell hagynunk, jelentéstevő úr, sajnos ezt nem tudjuk elérni. Magasra kell tennünk a lécet. Én ezt végrehajthatónak tartanám haladó bioüzemanyagokkal, talán adóösztönzők igénybe vételével, tagállami, regionális szinten. Ezen a szinten mégis lehetséges lenne a 10%-os küszöb betartása. Herzog asszony következik két percben. First regarding the... Köszönöm, rövid leszek először is a bioetanol telepeket illetően. Az én országomban például nagy bioetanol üzemeket építünk, éppen elkezdenek üzemelni, már meghaladtuk az 5%-ot, Európai Uniós pénzből hajtottuk végre, elfogadtak a támogatást, megteremtettük a munkahelyeket, és akkor egyszer csak kijelentik az 5%-ot. Ez olyan, mint amikor megszületik egy gyerek, és aztán azt mondjuk, hogy nincs több tányér, tehát nem kell a gyerek. A folyamatban lévő projekteket tekintetében nagyon egyértelműen kell jelezni a, a piacnak, hogy európai szakpolitika kialakítóként nem tudunk mit tenni. Az 5 Erről azt kell mondani, hogy az én országomban egészen biztosan magasabb. A második dolog, amit szeretnék elmondani, hogy nagyon óvatosan meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a biodízellel, Szeretném elmondani a jogszabályunkat az energiaadóztatásról. Vannak dízelválság van, ezzel egy, egy, együtt nagyon sok orosz dízelt im, im, importálunk, és hogyha korlátozzuk az európai biodízel termelést, akkor, akkor még többet kell importálni Oroszországból, amely nem igazán segít a függőségünknek is, és a környezetvételemnek is, hiszen az orosz finomítók nem annyira megfelelnek meg az európai szabványoknak. Ami az ájlukat illeti, nem igazán tudok igent és nemet sem mondani. Nem az én gondol, nem az a problémám, hogy tudományos alapú vagy sem. Számomra ez nem igazán fontos, de nagyon komplikáltnak tűnök, és mivel komplikált, hogyha csak egy százalékot félrecsúszik, és az adatok nem állnak rét, időben rendelkezésre, ha félrecsúszik, akkor hogyan lehet azt javítani? nem lehetünk túl optimisták, hiszen határidőre az adatok felét nem kaptuk meg. Az adatszolgáltatás tehát nem igazán kiváló. Végül ez az ipar támogatásból él, ezt tudjuk. A válság után Európa nagyon átalakult, egyes országok tudnak támogatást nyújtani, mások pedig nem. El kell kerülni azt a helyzetet, hogy növeljük az ilyen országok közötti rést, hiszen az európai szolidaritás el fog tűnni. Több kérdést tettem föl, mint választattam, de örülnék, hogyha az a szakbizottság megvizsgálná a válaszokat, hiszen plenáris elé kell mennünk, és nagyon biztosaknak kell lennünk abban, hogy mit szeretnénk elérni. Egyébként ez katasztrofális lenne az európai projektben. Köszönöm. Next, Andrzej Grzyb please, short. Andrzej Grzyb, röviden kérem. <clears throat> Powiem tak, zgadzam się z tym, co powiedział raporter Vidal Quadras. Egyetértek a jelentéstevő Vidal Quadras úrral. Nagyon észszerű módon élt ezekkel a megoldási javaslatokkal, és ez megfelel annak, ami korábban elhangzott az illuk alkalmazása viszont nem jelent szükségszerűen pontosítást. Gondolok itt arra is, amit a jelentéstevő elmondott. Itt egy minimális küszöböt kell alkalmazni, és 8-10 millió hektárt is elveszíthetünk a bioüzemanyag termelés miatt, ez Írország területének felel meg, hát ez a probléma ezzel. És most kitűztek egy célt, ami nem valósult meg. Például országomban 2012-ben nagyon sok bioüzemanyagot termeltünk, illetve használtunk a közlekedésben. Most nem léphetünk hátra, előre kell mennünk egy, akár egy átmeneti időszak után is. Mindenféleképpen pozitív, hogy támogatjuk a következő generációs bioüzemanyagokat. Amennyire én tudom, Európában nem az egyetlen olyan létesítmény, amely ilyen új generációs bioüzemanyagot termel nem hajtottuk végre a rendeleteket, amelyeket a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan létrehoztunk. Ami a bioüzemanyagok fenntartható előállítását illeti, itt mindenféle kritériumra van szükség. Most azt mondjuk, hogy a biodízel az rosszabb, mint a bioetanol. Miért is módosítottuk az európai termesztési struktúrát különböző politikai döntésekkel? Például a cukorrépa termelését visszaszorítottuk, ugyanakkor importáljuk a cukrot jelenleg Európába. Ugyanez a helyzet a repcével is. Megpróbáljuk uh, a gabonák egyeduralmát megszüntetni a mezőgazdaságban, megpróbáljuk a biodiverzitást ösztönözni a mezőgazdaságban, és Ugyanaz a helyzet a legelő területekkel is. Amikor a biodízel növények termesztéséről van szó, akkor súlyos problémák jönnek elő az élelmiszer biztonság kapcsán. Tehát itt nem vesszük számításba az egyes országok sajátos jellemzőit. Minut spúzsdjenyi. Pan Prodi poslední, Mr. Prodi, Köszönöm, Pródi úr kap utoljára szót. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném kiemelni, hogy a földhasználat megváltozásának kérdésénél a központi probléma az esetleges verseny, amely fennállhat a földhasználatot illetően az élelmiszerek, a takarmánynövények, illetve a bioüzemanyag növények termesztése között. Ez a valódi probléma. Szeretném kiemelni, hogy fennállnak itt különféle veszélyek, hogyha a bioüzemanyagot csak egy marginális terméknek tekintjük, például a repceolaj esetében, amikor is a magok 40%-át használjuk erre a célra, tehát a bio üzem anyag egy marginális jelenség a repce termesztés esetében, mert az összes többi repcét az állatok táplálására szolgáló célra termesztjük. Tehát itt nagyon sok egyéb problematikus helyzet, hasonló problematikus helyzet is kialakulhat. Úgy vélem tehát, hogy fontos, hogy ezt világosan lássuk magunk előtt, mert Nincs ok annak, hogy azt mondjuk, hogy 5%, 10% vagy 0% között döntsünk. Itt nem ez a lényeg, hanem ez az egyfajta verseny a bioüzemanyag célú termesztés, illetve az élelmiszer célú termesztés között. And this time is commission, please. A bizottság kap szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr és mindenkinek jó napot kívánok. Először is szeretném megköszönni a parlamentnek és a szakbizottságnak azt, hogy ilyen gyorsan halad ezzel az anyaggal. Nagyon bonyolult témáról van szó, sokféle álláspont elhangzott itt is. Mi úgy gondoljuk, hogy a földhasználat közvetett megváltoztatásának problémája létező probléma. Most az, hogy persze milyen arányban járul hozzá a gondokhoz, az, az, az kérdőjeles, nyilván modellezni lehet ezt csak. Modellezési feltételek vannak, modellezési paraméterek, és innentől kezdve nehéz kiszámolni, nehéz azt mondani, hogy valami tény. Említették a társtermékeket. A bizottság tud arról, hogy hogyan működik a bioüzemanyag gyártás, és hogy a társtermékekhez ez hogyan kötődik. A hatástanulmányokban modelleztük is a társtermékek termelését. Nyilván a probléma az, hogy bizonytalanságot eredményezhet, ha nincs jól megfogalmazva. A bizonytalanság pedig olyasmi, amit el szeretnénk kerülni, mert a befektetők nem szeretik a bizonytalanságot, nem fognak befektetni. Megnézik, hogy jövedelmezője a befektetés. A bizottság részéről mi az elővigyázatossági megközelítést alkalmaznánk, a nehézséget az első generációs bioüzemanyagok jelentik, vagyis azok a bioüzemanyagok, amelyek emberi élelmiszer termékből készülnek. Most 5%-on állunk körülbelül, további, további ösztönzést nem kéne adni ennek a dolognak. Meghallgatva a vitát, tudjuk, hogy mit jelent ez a korlátozás. Ez nem azt jelenti, hogy további bioüzemanyagot nem lehet piacra vinni azokban az országokban, ahol már megvan az 5%, egész egyszerűen ez csak azt jelenti, hogy nem lehet őket beszámítani majd az EU célkitűzések megvalósításában, de minden más szempontból ezek érvényesek lesznek. A másik dolog, hogy ösztönözzük a második generációs bioüzemanyagok gyártását, és éppen ezért Üdvözöljük a raportőr javaslatát is. Vidal Quadras úr jelentésében méltányolunk egy csomó dolgot, és azt látjuk, hogy egy csomó olyan dolgot gondolt át ő is, amit a bizottság is. Persze ugyanazokból a tényekből és adatokból mi más következtetést vonunk le, mert mi úgy gondoljuk, hogy az ösztönzőket korlátozni kell, ugyanakkor nem értjük azt, hogy Vidal Quadras úr jelentése hogyan oldja meg az iLook problémát úgy, hogy csak a második generációs bioüzemanyagokkal foglalkozik, az első generációs üzemanyagokkal kell foglalkozni ebben a vonatkozásban. Tudom, hogy nincs sok időnk, annyit mondanék még el, hogy mindenkivel nagyon szívesen együttműködünk ebben a bizottságban, a klímaváltozási főigazgatóság és az energiafőigazgatóság, ezek ketten felelősek, a raportőrrel, mindenki mással nagyon szívesen együttműködünk. Köszönjük. Egy nagyon rövid konklúzióra kap időt az előadó, három szóban, ha lehet. Köszönöm. Hát akkor lehetetlen küldetés, persze, egy rövid lezárást adni ennek a témának. Először is szeretném megköszönni az összes hozzászólónak, Koril Löpásnak leginkább, aki távozott, de mondják meg neki, hogy megköszöntem neki, és az árnyék előadóknak is köszönöm a munkájukat, nagyon hatékonyan és ügyesen dolgoznak, és minden kollégának megköszönöm természetesen. Nehéz témáról van szó, amelynek vannak technikai nehézségei. Már a kezdetektől azt gondoltuk sokan, hogy ez egy olyan kérdés lesz, ahol nem lesz könnyű megállapodni. De mégis optimista vagyok egyre inkább, mert egy dologban egyetértünk, az, hogy a földhasználat közvetett megváltoztatását figyelembe kell venni, enyhíteni kell ezt a hatást. Nyilván ezt a hatást nem lehet pontosan kiszámolni vagy megbecsülni, de abban egyetértünk, hogy valami hatékonyat kell lépni a földhasználat közvetett megváltoztatásának problémájával. Többen mondták önök közül azt is, hogy különbséget kell tenni a különböző bioüzemanyagokat, nem lehet egyféleképpen eh, bánni eh, a különböző üzemanyag, bioüzemanyagokkal. Én ezzel egyetértek. Nyilván a teljesítményét figyelembe kell venni a bioüzemanyagoknak is. Emellett abban is egyetértünk, hogy meg kell védeni a befektetéseket, mert különben komoly problémákat okozunk. Ebben is mindenki egyetért. Azt gondolom, hogy ez már alapja lehet a megállapodásnak. Rámutattak itt, hogy az 5%-os plafon egyes országokban azért nem életszerű, mert már valójában túl vannak rajta. Ezt persze nem szabad elfelejteni. A biodízel vonatkozásában Egyértelmű, hogy az etanol az nagyobb teljesítményű, vagy jobb teljesítményű, de nem szabad elfelejteni, hogy a az autóflottánk, a gépjármű flottánk elsősorban dízel, amit, és Herzog Edith is emlékeztetett bennünket arra, hogy ha a korlátozásunkat, hogyha korlátozzuk a termelésünket, akkor importálni kell a dízelt majd olyan gyártóktól, szállítóktól, amelyek amelyeknek ez ellen érdekeltek, gyakorlatilag. Tehát minden részletre ki kell tekintenünk. Tehát ez egy olyan megközelítés, amivel egyetértek. a piacoknak van egy tehetetlensége. Mi jelzést küldünk a piacnak, aztán a piac persze elkezd működni, és aztán hirtelen nem lehet megállítani ezt a működést, mert lendületben van a piac, a piac idővel tud csak hozzáigazodni az új szabályozói környezethez, erre oda kell figyelnünk, a piacot nem lehet befagyasztani és aztán azonnal beindítani, akkor, amikor akarjuk. A piacoknak megvan a saját lendülete, saját dinamikája, a bioüzemanyag iparnak megvannak a saját már végrehajtott befektetései, sok embernek ott van a munkahelye, nyilvánvaló középtávú, hosszútávú tervekre van szükség, nem lehet a szabályokat menet közben megváltoztatni, mert az nagyon szomorú következményekkel járna. Mindezt figyelembe kell tehát venni. És én azt gondolom, hogy sok dologban egyetértünk, például az al célkitűzésben is. 2% vagy 5% persze erről lehet beszélni, de ahogy mondtam, köszönöm mindenkinek a munkáját. Nagyon sok tennivalónk van még sok órát kell még beszélnünk erről, én ezt nagyon szívesen teszem. Biztos vagyok abban, hogy a végén kiegyensúlyozott eredményt fogunk találni. Köszönöm. Köszönöm Videl Kadrasz úrnak a munkáját. Egy kicsit több volt ez, mint három szó, de az ezután következők idejét rövidítjük meg ezzel. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje május 6-a. Következő napi rendi pontunk a 10-es. Európa újraiparosítása, versenyképesség és fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Bütikoffer úr az előadó nagyon nagy, kevés az időnk. Kérem, kedves kollégák, próbáljanak próbáljuk ezt 10 perc alatt lezavarni. Bötikofer úr, parancsoljon! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Tehát azt mondja, hogy az egész napi rendi pontot az európai iparpolitikával kapcsolatosan, amely talán nem amely igencsak fontos lenne, most ezt 10 perc alatt kellene lezavarni, hát érdekelne, hogy nekem hány percet óhajt biztosítani. You have five minutes. Öt percet kap. Kedves kollégák, az ön beszélgetésük is nagyon fontos. Kérem, hogy fogják rövidre. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák! Igen, csak bizarr helyzetben vagyunk, hiszen itt egy első vitát folytatunk, egy eszmecserét, egy olyan jelentéssel kapcsolatosan, amely talán létre sem jön majd, hiszen ezen a héten tudtam meg, hogy a szakbizottsági elnökök értekezlete megállapodott abban, hogy visszaható hatállyal megváltoztatja a hatályokat, melyek szerint a jelentéseket kezeljük. A szakbizottsági elnökök értekezlete az elnökök értekezetének javasolta, hogy azok a jelentések ki kell, hogy essenek, amelyek több mint hat pal, annak megállapítása után legyen jelentés, nyújtott, amelyeket hat hónap azután nyújtottak be. Tehát, hogyha június esélyig nem szavazunk erről a jelentésről, az én jelentésemről, akkor ez a jelentés elavultnak tekintendő. Nos, ez egészen egyszerűen nem lehetséges, hiszen ez a jelentés a szakbizottság időtervével kapcsolatosan került megtervezésre. Hogyha holnap kellene ezt benyújtanom, benyújtanom, akkor is le kellene fordítani, módosítókat kellene hozzáírni, tehát a június esély egyszerűen tarthatatlan. És én ezt túl nagy követelésnek tartom, az időtervezés megállapot, megállapítása után egyszer csak hirtelen előállnak egy ilyenfajta határidővel, kifejezetten tiltakozom ellen, ez ellen, hivatkozással arra, hogy összességében kilenc szakbizottság, mint mi is, kilenc más szakbizottság elég fontosnak tartotta ezt az ügyet azzal kapcsolatosan, hogy arra vonatkozóan, hogy erre véleményt írjon. Tehát ezek központi jelentőségű témák, amelyek ezen ciklusban az iparpolitikát befolyásolják, a régiók bizottsága is készít véleményt, az EGSB úgy szintén készít ehhez véleményt, és csak az ITRA szakbizottság ne készítsen ezzel kapcsolatosan véleményt. Hát én ezt teljes mértékben nevetségesnek tartom, ezért mindenkit feszülök arra, hogy törekedjünk ennek megakadályozására, nagyon sok megbeszélést folytattam, alig aludtam, rengeteg meghallgatást szerveztem, a közvélemény és nagyon érdeklődik ezen téma iránt. Tehát itt a parlament ne formális szabályokkal tegye magát nevetséges, amelyeknek nincs is jogi alapjuk, hiszen ilyenfajta visszaható hatályú megváltoztatásnak nincs jogi alapja futballjátékban sem mondhatjuk, az 55, hogy az 55. percben egész egyszerűen véget ér a meccs. Egyebekben megpróbálom rövidre fogni mondandómat. Nos, ez a jelentés alapja az Európai Bizottság közleménye, mégpedig októberből datálódik ez. Ezen közleményben a bizottság nagyon ambiciózus célokat tűz ki, különösen a 20%-os célt az európai GDP-ben. Enne ekkorának kellene lennie az ipar részarányának a GDP-ben. Ez csak egy olyan stratégiával sikerülhet, amely igencsak az innovációra összpontosít. A múltban megállapítottuk, hogy egy olyan iparpolitika, amely csak egyes elemeket elszigetelten kezel, és csak ágazati módon kezeli a problémákat, nem foglalkozik a különböző perspektívákkal, a képzéssel, a kiképzéssel, és a társadalmi környezetet nem veszik figyelembe, egy ilyenfajta iparpolitika nem lehet sikeres. A bizottság szerencsére a saját közleménye horizontját kiterjesztette, és azt hiszem, hogy ezt mi is megtehetjük. Tartalmi szempontból két alapmeggyőződés vezetett. Az egyik egy szabályzási politika mentén orientált iparpolitikát kell folytatnunk, nem olyat, amely nyerteseket és veszteseket azonosít, és nem is olyat, amely protekcionizmusra ösztönöz, hanem egy olyan iparpolitikát, amely megteremti a keretfeltételeket a piacok számára, és a verseny produktív erejét is erősíti az ilyen piacok vonatkozásában. Az a véleményem, hogy az eddigi célokhoz kell orientálódnunk az EU 2020-as stratégia tekintetében. Nagyon sok ellentmondásos téma van, például az energia az egyik ilyen, amely a bizottság közleményében nem kap központi szerepet, hiszen más dokumentumok vannak azon témakörben, de nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Nagyon sok olyan pont van, amelyben egyetérthetünk, amelyek nem vitatottak, és reméljük, hogy megfelelően hozzájárulunk majd ahhoz, hogy előre vigyük az európai iparpolitika ügyét. Nagy esélyt látok erre, noha az Európai Parlament és az európai szint tulajdonképpen nem rendelkezik iparpolitikai hatáskörrel. Amit viszont tehetünk, az, hogy megragadjuk ezt a kiváló alkalmat, hogy ö, felkeltjük az ipar iránti figyelmet, illetve Megpróbálunk egy politikai keretet teremteni. Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy az iparpolitikáról egyáltalán beszéljünk itt. Most iparpolitika nélkül látjuk, hogy nem működhetnek a dolgok. Éppen ezért itt nagy esélyt látok, egyes témákat meg kell említenünk, amelyekről a bizottság nem szólt ebben a közleményben. Nem hiszem, hogy lehetséges lesz számunkra az iparpolitikai erőfeszítéseket a még erősen iparosodott országokban, mint Németország vagy Románia, ahol sok ipari létesítmény van, ugyanolyan eszközökkel ösztönözni, mint olyan országokban, ahol ö, nincs olyan erős iparosítás, ahol esetleg 10%-a 10%-át teszi ki a GDP-nek az ipar. Különböző eszközeink vannak erre, és már előre örülök a vitának. Köszönjük Botikofer úrnak az előadását. Tisztában vagyunk mindannyian azzal, a, azzal, hogy mennyire fontos ez a vita Európa újraiparosításáról, és biztos vagyok abban, hogy visszatérünk még erre többször is, tehát amivel kezdte, hogy a jelentés benyújtásának határidőjével a koordinátorok ülésén foglalkozunk majd azért, hogy megtudhassuk, hogyan mehetünk tovább, azért, hogy ne keletkezzen visszamenőleges hatás. Most kérem nagyon röviden az árnyék előadókat, először Frank Rossz úrral. Oui, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Tekintettel arra, hogy rövid az időnk, csak egy észrevétel, csatlakoznék a jelentéstevőhöz. Gratulálok munkájához. Nagyon fontos ugyanis ez a téma. Egyetértek elemzésével. Úgy vélem, hogy ez a, az iparpolitika alapvető eleme a gazdaságpolitikánknak. Nem lehet munkahelyeket teremteni a növekedés nélkül, de ehhez nem tudunk visszatérni, hogyha ö, nem európai területen termelünk. Tehát nagyon fontos ez a témakör megtartása, és a határidőket be kell tartani, mert hogyha megnézzük a bizottság munkáját, akkor itt persze vannak különféle kijelentések, észrevételek, de nekünk ezeken túl kell lépnünk. Itt a kölcsönösségről, az egyenlő viszonyokról beszélünk, a beruházásról, a kutatáshoz, innovációhoz kapcsolódóan. A jelenlegi ö, két és fél százalék, három százalékra kell, hogy emelkedjen a tekintetben a GDP-hez arányi viszonyítva, ahhoz, hogy az iparunk újra versenyképes legyen. Azt hiszem, hogy fontos munka állt tehát előttünk, innováció, kutatás, a versenyképesség növelése vállalatainkban és az export támogatás a vállalatok számára, hiszen számos olyan ágazat van, mint például az autóipar, ahol Láthatjuk, hogy európai területen a piac stagnál, tehát a külső piacok megkódításához fontos, hogy kereskedelmi kapcsolataink kiegyensúlyozottak legyenek, és erre majd még visszatérünk a következő viták alkalmával, elnök úr. Prodi, one minute speech. Köszönöm, Prodi úr, következik egy percben. Eh. Nos, Mario kolléga nem tudott jelen lenni, és azt kérte, hogy én képviseljem. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Az európai iparnak még van szerepe. Nem gondolhatjuk azt, hogy egyszerűen elhagyjuk ezt, vagy magára hagyjuk, mint ahogy a kézmiparral történt a múltban. Nagyon fontos, hogy megfelelő eredményeink legyenek. Ami a beruházásokat és innovációt illeti, ez itt a finanszírozásokhoz való hozzáférést is jelenti, hiszen hatalmas különbségek vannak észak-európai országok, illetve dél-európai országok között a e tekintetben, ami tehát a hitel költséget illeti, a humán tőkét és a szakértelmet. Tehát Mindenképpen támogatnunk kell a KKV-kat. Végezetül a KKV-kat helyezve az egész, az összes európai szakpolitika középpontjába. Eh, ez nagyon fontos a, növek, a versenyképesség eh, előmozdítása, a kutatási fejlesztési, a kkv eh, dinamizmusának növelése, a nemzetközi piacokon is segíteni kell vállalatainkat, valamint a stratégiai ágazatok erősítése is fontos. Van egy írásos szövegem, amelyet most át is adok az elnök úrnak. Köszönöm. Ah, És eh, adom a titkárságnak. Hansen, please. Hansen úr következik. Köszönöm szépen, aláhúznám azt, amit előadó mondott, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, hogy megfelelő időkeret alakítsunk a vitához. a jelenlegi időkeret nem igazán megfelelő ehhez a vitához. Mivel az idő korlátozott, rövid leszek, néhány dolgot szeretnék felemlíteni. Nagyon fontos bevonni a beruházásokat az ipari ipari szektorba. Örülök annak, hogy a bizottság hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, Eh, és a források hatékony kihasználására Európát versenyképességek tenni a környezetvédelmi kihívásokban, a környezetvédelmi termékekben. Az infrastruktúra azért fontos, hogy az ipar működni tudjon, össze kell kapcsolni eh, a lehetőségeket a Connecting Europe eh, rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy az Európában rendelkezésre álló nyersanyagokat megfelelően kihasználhassák, hogy ezt az ipar felhasználhassa, és ez mindezt fenntartható módon végezze. Van még néhány kérdés, de egyetértünk abban, hogy csökkenteni kell a szabályozást, strukturált reformra van szükség, és abban is hiszek, hogy az oktatási kérdés nagyon fontos, e, a szakképzés kérdése azért, hogy szakértő munkaerőt képezzünk ki e, az ipar számára, és ezzel megoldhatjuk a fiatalok munkanélküligészségét is. Az is fontos, hogy a jelentésben e, fo- merjünk foglalkozni az energiaárakkal, eh, még akkor is, hogy teljesen egyetértünk a, a, a, ennek a végkövetkeztetésében, de nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket felsorolják. Végül pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a vitát összekötni a Horizont 2020-as vitával, amely az ö, eh, ipar vezető szerepéről eh, szól. Köszönöm szépen. Thank you. Next, uh, Mrs. Cavella. Köszönöm, Cavella asszony következik egy percben. Thank you, Chair. Συμφωνώ uh, Köszönöm, uh, elnök uh, úr. Köszönöm, teljesen egyetértek Bütikofer úrral azzal kapcsolatban, amit a jelentés naptár időbeosztásával kapcsolatban mondott, számíthat ránk, hogy megpróbálunk segíteni. A jelenlegi válságos helyzetben azt látjuk, hogy egyetlen országot nem érint a kérdés, már pedig német, mégpedig Németországot. Az összes többi ország szempontjából Európa újraiparosítása rendkívül fontos nekünk, parlamenti képviselőknek a kötelességünk ezt az újraiparosítást előmozdítani, és segíteni Európának a jelenlegi válságon valamilyen módon erőt venni. Budiko Ferőrnak köszönöm a jelentését, különösen a jelenlegi időkben. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte. Îl susțin pe domnul Buticofer și cred că... E Tika asszony, köszönöm szépen, támogatom Büti Koffer urat. Ez a jelentés igenis szükséges, mert az elmúlt hónapokban, években vitázhattunk az iparpolitikáról az Európai Unióban. Most újra iparosításra van szükség, mert ez az egyetlen eszköze annak, hogy biztosítsuk a versenyképességet területünkön, valamint a folyamatos munkahelyteremtést. Több statisztikát láttam az Eurostat honlapján az ipari termelésre vonatkozóan, és megállapítottam, hogy csak négy tagállam az Európai Unióban tudta megvalósítani adja ki az Európai Unió ipari termelés, termelésének kétharmadát, és 12 tagállam ipari termelése csupán az EU teljes ipari termelésének 5%-át teszi ki. Éppen emiatt az ipari termelés és az ipari, iparosítás elengedhetetlen a hosszú távú versenyképesség biztosításához. Azt kérdezném az Európai Bizottságtól, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az összes tagállamot támogassa, amelyek újraiparosítást irányoznak elő, hogy a munkahelyeket az Európai Unióban őrizzék meg. Itt az innovációba való beruházásról van szó, valamint a szabványosítást is támogatni kell európai szinten, garantálni kell a nyersanyagok rendelkezésre állását, és az energiaterületén és versenyképességre van szükség. Langen. Köszönöm, Langen úr következik. Äh, Köszönöm. Azt hiszem, hogy minden kétség felett el, hogy az ipar az európai gazdaság gerince, ezzel foglalkoznunk kell, éppen ezért támogatom azt, amit Bütikofer úr tesz. Kedves kollégák, legyünk őszinték, írjuk bele a jelentésbe csak, csak azt, amit végre is tudunk hajtani, mert az, az érzésem, hogy a bizottság jelentésében az szerepel, hogy ezt az 5, valamennyi százalékot 20 százalékra akarjuk emelni. Egy olyan helyzetben, amikor minden lefelé mutat, ez nem illik össze, itt valóban olyan intézkedésekre van szükség, amelyek valóban végrehajthatóak, és ez hozzátartozik egy következetes politika folytatása. Nem lehetséges ugyanis, hogy itt a, költség, a kutatási for, fejlesztési költségvetést csökkentjük, ugyanakkor az ipart ösztönözni akarjuk, vagy például a déli országokban a KKV-k már egyáltalán nem kapnak finanszírozási lehetőségeket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az iparpolitikát akarjuk ösztönözni, akkor következetességre van szükség a politikában és más politikai területeken is. Az ipar érdekére kell összpontosítanunk, nem pedig fordítva, hiszen különben ez az ambíciózus jelentés semmit nem ért, tisztelt kollégák. Köszönöm. Ezzel mindenkinek szót adtunk. Az Európai Bizottságnak nem muszáj megszólalnia, mert később még foglalkozunk ezzel a témával. Bütikofer úr 30 másodperccel kaphat szót, ha akar. azt gondolom, hogy mindenki egyetért önnel. Ez egy eh, ilyen előzetes beszélgetés volt, később kap több időt. Uh, vielen Dank. 20 uh, másodpercben minden szelnök úr, köszönetet mondok valamennyi kollégának az észrevételeikért, valamennyi témával foglalkozni fogok, és köszönöm a támogatást. That's very good. Perfect time. Nagyszerű, kívánó időzítés volt. Now, okay. Takže můžeme eh, přistoupit k bodu. Most pedig a kilences napi rendi pont következik. A több éves pénzügyi keret a 2014-2020-as időszakra. Herceg Edith következik, parancsoljon három percben, vagy négy percben. Ideálisan inkább három percben parancsoljon. For me it's fine if we do not discuss it at all. Nekem az is megfelel, hogyha egyáltalán nem beszélünk róla. Három percben nem tudom összefoglalni, hiszen a kérdés annyira összetett. A kollégák érdeklődésén múlik persze. Miért érdekes? Azért, mert elsősorban a 2013-as költségvetés tervezet módosítását kell megvitatnunk, amely hatással van az MFF egyes fejezeteire a tanács következtetései miatt. Ezen mindvégig kéne mennem, egyébként pedig senki nem érti meg. Meg kell érteniük, hogy nagy vita zajlik a parlamenten belül, és az intézmények között is, hogy vajon dolgozunk-e az MFF-en azelőtt, hogy a 2013-as költségvetést kiigazítjuk. A parlament állásfoglalásában azt mondta, hogy nem tárgyalunk az MFF-ről, mielőtt lezárjuk a 2013-as költségvetés tervezetet. Miért fontos? 16 milliárd euróról van szó, amelyet nem fizettek ki. A kutatási célokra azt látjuk, hogy a tanács egyelőre nem készült fel, a, hogy megvitassa. A 11,2 milliárdon túl nem tudunk lépni, de a tanács azt mondja, hogy a 2013-as költségvetést felül kell vizsgálni, és vissza kell szorítani az összegeket. Ha ez lenne a helyzet, akkor a parlamentnek az a gondja, hogy nem tudja az MFF-ről szóló tárgyalásokat megkezdeni, de következménnyel jár ez a saját költségvetésünkre is, a kutatási költségvetésünkre, 678 milliót nem fitettek ki a versenyképességi és innovációs beruházási programban, a GME és Galileo is 13,5 millió hiányzik. Nem megyek be a részletekbe, hiszen az tényleg időigényes lenne, de fel kell hívnom a figyelmet, hogy a tanácsi következtetés az volt, hogy a kutatási pénzeket az MFF-ben nem mehetnek a 2013-as szint alá. A 2013-as szint, szintet visszavették, és akkor pedig nem tudunk többet, többet letárgyalni. Mi, mi érint az MFF számokat a tanácsi javaslatban? Az 1A tételben nem haladhatja meg a 125,6 milliót, milliárdot, Eh, a tanács eh, már megrövidítette az egymilliárdos eh, ceftételt, és nem tudom, hogy hogyan fogunk erről tárgyalni. Ezt 44%-kal csökkentették 5,5 milliárdra. A Galileo esetében pedig 6,3 milliárd lett a bizottsági 7 milliárdos javaslat helyett. Itt azt szeretném elmondani kollégák, hogy ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrát kialakat kialakíthatjuk, de nem lesz pénz a szolgáltatásokra, a szatellit szolgáltatásokra, és erről, erős lesz vélemény a bizottságunknak. Az alapvető probléma azonban az, hogy a maradékban, a Horizont 2020-ban a bizottság javaslata 80-ról 7,5 milliárdra ment vissza, hisz hogyha azt javasolja a bizottság, hogy nem haladhatja meg a 2013-as szintet, akkor szerintünk az ITRE bizottság véleménye szerint nem 70, hanem 74 milliárdra van szükség. Mi a különbség? Ezt mondta Lewandowski úr is. Az volt az ő válasza, hogy nem számolták bele a CIP pénzeket, amelyet eddig a CIP tétel alatt sorolták fel. Ezt nem számolták bele. Szerintünk pedig, hogyha a tanácsi következtetésben áll, hogy a kutatási összeg nem lehet kevesebb, akkor ezt a 4 milliárdot hozzá kell tenni, és akkor 4 milliárdról vitatkozunk. Mit tenne a szakbizottságunk ezzel? Vajon harcolunk érte? A kutatási szakbizottság támogat ez, e, ezzel minket? Vagy egyedül maradunk? Biztosak vagyunk abban, hogy ezt más tételektől nem kaphatjuk meg, ezért ennek, ezt a tételt az Erasmusnak szánták, de a szük, pénz, pénzre szüksége van az Erasmusnak, tehát be, saját tételénken belül kell versenyeznünk. Az lenne a javaslatom, hogy mondjuk el világosan a tanácsnak, hogy az legutóbbi MFF tárgyalások során 2007-ben 4 milliárdos növelést tudtunk elérni a tárgyalások során, Miért ne tudnák, tudnánk ezt most is elérni? Hogyha sikerül, akkor ez a pénz bekerülhetne az egy a fejezetbe a Horizont 2020-ba, hiszen az alulfinanszírozott, és előbb-utóbb tárgyalnunk kell, és mi lesz azokkal a projektekkel, amiket nem tudunk finanszírozni, ezt el kell kerülnünk. A kozmet illetően a bizottság javaslata két milliárd volt, a mi szakbizottságunk 5 milliárdot javasolt, ha emlékeznek, a, ezt a két és félről emeltük fel. A kérdés tehát az, hogy mennyit szeretnénk, mennyit szeretnénk kiállni. Van még egy kérdés, az, hogy miként lehet a projektek költségeit finanszírozni. A Galileo, GMS és, a, és az ITRE programjáról van szó. Itt felhívnám a kollégák figyelmét arról, hogy teljes támogatását élvezzük a Költségvetési Bizottság módosításainak. Megkérdezték az ITRE szakbizottságot, hogy álljanak -e át erre, hiszen ezt a költségvetési módszereket tárgyalták le, megfelelően e, fogalmazták meg. E, ennek így kéne maradnia szerintem, holnap kerül rá sor. A kérdés az, hogy mit teszünk. Megfelel ez nekünk így, vagy e, harcolunk a további 4 milliárdért, ami szerintem a bizottság rossz számításaiból ered. És az utolsó, amit harcolnunk kell, a rugalmassági eszköz, amit megígértek, de a tanácstól csak üres ígéret volt. Mik azok a módszerek, amelyekkel elérhetjük azt, hogy a rugalmassági eszközt felhasználják, és ennek az e- e- eredménye az, az lesz, hogy a legkevésbé fejlettebb területek kapják meg kutatásra. Ezt kell végig gondolnunk. Az eltérés köztem és az árnyék előadó között nem túl nagy. Azzal szeretném befejezni, hogy hosszú vita lesz, hiszen az MFF vita, ahogy mondtam, nem kezdődhet meg a költségvetés kiidőzításnak lezárása előtt, és ez a szeptemberig is. Hosszú idő lesz ez az idegek játékában, elkötelezetteknek lenni kell lennünk, és ki kell állni a saját igazságunk mellett, méghozzá egységesen, ellen kell állni, ellen kell állni mindenféle csábításnak, vagy ígéret, üres ígéreteknek a más, a többi felektől. Hogyha egységesen ki tudunk állni, akkor harcolhatunk több pénz, pénzért, nehéz ez a válságban, én tudom, de lehetséges lenne a nettó befizető országok között és a kohéziós országok között többséget megnyerni, hiszen a nettó befizetők, ha jól értettem, nem készültek fel arra, hogy költsége, közös kérdésekre befizessenek, de ezekben a fejezetekben, itt kapcsolatos költségekben nagy-Britannia és a többi ország szívesen újra gondolná az eredeti álláspontját. Ezt szeretném én is elérni, hiszen a létesítmény az ő területeken van. Európai pénzzel kell ezt működtetni, ezért itt lehetne miről tárgyalni a tanácssal. El kell mondanunk, hogy ebben, ezen a ponton a kutatás annyira alulfinanszírozott, hogy az biztosan nem lesz elég a meglévő projektekkel. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much, Mr. Mrs. Herzog. I'm sorry. I... Köszönjük, Herzog asszony. Értem én, hogy nagyon fontos témáról van szó, de szorít bennünket az idő. Pütikoffer úr kap szót, árnyékelőadó. Mögtig azt mal Nos, először is elmondanám, jelentéstevőnek, Hercoga asszonynak, hogy már több éve remekül képviselte ezeket az ügyeket itt a szakbizottságban. Egészen röviden ragadnám meg a szót, hogy jelezzem, hogy a lehető legtöbb ponttal, amit itt felemlített teljes szolidaritásunkkal együtt tudunk érteni a teljes frakciónk részéről. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, mert tudom, hogy nagyon kevés az időnk, de például a Horizont 2020-nál egy olyan értelmezést kellene megengednünk, mely szerint nem lehetséges növekmény, nos ez egész egyszerűen nem megy. mert nem vagyunk túlságosan sokan itt, és nem tudunk sok időt erre az ö, témára fordítani. Azt mondanám csak, hogy Herzog azt, hogy teljes mértékben támogatjuk. Ö, Herzog asszony is tudja, hogy mit jelentek kijelentéseim, majd úgy is vitázni fogunk a közös pontokról. Ano, děkuji. Já eh, si myslím, že skutečně všichni oceňujeme tu velmi... Senem. Nyilván mindannyian értjük, hogy milyen nehéz helyzetben van Herzog asszony. Egy dolgot tennék ehhez hozzá a Connecting Europe Facility költségvetési keretét is csökkentették. Én magam voltam a raportőr, megszavaztuk mégis, és aztán most én is nagyon kemény vitákat folytatok azért, hogy a broadband, a szélessávú számítástechnikai kapcsolatok rendkívül fontosak és összefüggnek olyan kérdésekkel, mint a közlekedés és az energetika is. Tehát nem azért nem adom meg majd több embernek a szót, mert úgy gondolom, hogy nem elég fontos a kérdés. A közeljövőben újra elővesszük. Van a bizottságtól valaki itt. Ön megkapja a szót, hogy reagáljon. Uh, thank you, Chairman. I was... Köszönöm, én azt hittem, hogy nekem az a feladatom, hogy arra kértek fel, hogy a március 19-én átadott adatokat értelmezzem, és magyarázzam meg. Itt technikai támogatásról van szó a bizottság részéről, amely a jogalkotó hatóságot az MFF-fel kapcsolatban segíteni hivatott. Tehát ez nem egy bizottsági hivatalos anyag, nincs endorszálva. Egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy megmagyarázzuk, hogy az Európai Tanács csökkentett különböző csökkentett tételeit hogyan lehet az egyes programokra lebontani. Azt gondoljuk, hogy a szűk keretek között ez a leghelyesebb programra lebontott adatsor, és eh, nyilván ez figyelembe kell, hogy vegye a tanács által elfogadott eh, költségvetési tételeket, fejezettételeket, sortételeket, évről, és évre vonatkozott egy-egy évre vonatkozott tételeket, tehát ez, ebből kellett kiindulnunk hadd kezdjem azzal, hogy a tanács konklúziójában szereplő összegeket mi figyelembe vettük, Galileo, CEF, Copernicus, ITER, az atomerőmű leszerelés, kohézió, Youth Employment Initiative és vidékfejlesztés témájában. Ami a keret szerkezetét illeti, az új tartalékot az agrárválságra a kettes fejezetbe felvettük, illetve a legszegényebb élelmiszer segélyét az ESF-hez csoportosítjuk át a kettes fejezetből. A, az ügynökségeknek szánt két évvel ezelőtti terveket nem csökkentettük, mégpedig azért nem, mert a bizottság javaslatai már figyelembe vették azt, hogy az ügynökségekre is vonatkozik az 5%-os személyzet, illetve munkavállalói létszámcsökkentés. Ami a nem beosztott marzsokat, az unallocated marginokat illeti, ezt megint csökkentettük, azért, hogy egyrészt növeljük az egyes műveleti programokra jutó pénzeket, másrészt azonban valamennyi marzsot fenn kell tartani, be nem osztott pénzt azért, hogy az éves költségvetési folyamat minden probléma nélkül lemehessen, akkor is, hogyha vannak, mint ahogy mindig vannak, előre nem látható események. Nos, mit tettünk tehát, eh, illetve mit nem tettünk, eh, arányosan csökkentettük a maradék programokat. Önöket elsősorban az 1A fejezet érdekli. 14%-os 14%-os arányos csökkentésre került sor az eredeti bizottsági javaslathoz képest. A másik fejezetben egy kicsit ettől a hármas és négyes fejezetben eltértünk az arányos csökkentéstől, egyes programokat jobban megvágtunk, másokat kevésbé, az 1A programban azonban arányosan vágtuk vissza a programokat, csökkentettük. A COSME, az Erasmus, Social Change and Innovation és a Fiscalis Customs programot mindegyiket arányosan csökkentettük, a frontloading és backloadinggal kicsit variáltunk, ez azért volt szükséges, hogy könnyebb legyen a programok megvalósíthatósága, de az egyes programok között nem volt arányátrendeződés. Elnök úr, még annyit mindenképpen el kell, hogy mondjak a raportőrnek, mert azt mondta, hogy a Horizont 2020-szal kapcsolatban rosszul számolt a bizottság. Erre reagálnék. Nem tudom, hogy Lewandowski biztos úr mit mondott, de én biztosíthatom őt arról, hogy a Horizon 2020 elemeit a 2013-as évre 2011-es árakban kiszámolva 9,8 milliárdra tehetőek, Nyilván az ITER eh, céljára levont 900 milliót, eh, azt nem számoljuk oda, hogyha ezt héttel megszorozzuk, 68,8-at kapunk, milliárd eurót, tehát eh, én ezzel egyetértek, és, illetve ez, ez így adja magát ki a szorzás. A 70,2 milliárd az persze kicsi növekedés, de mégiscsak a 68,8-hoz képest tényleges növekedés, mert a 68,8-at tekintjük referencia összegnek. Szerintem a raportőr szeretne egy záró megjegyzést tenni. Hol van a CIP mert az összes többi innovációs pénz az bekerül a Horizont 2020 alá, mi korábban a, foglal a vállalkozási főigazgatóság alatt lett elszámolva, mi pedig azt szeretnénk, ha ez pluszba ide most hozzá lenne adva. Perhaps I, I, I'd be more, yes, we, we, those elements of the CIP which are... A CIP-nek azokat az elemeit, amely a Horizont 2020-ban van, a, azt figyelembe vettük, lehet, hogy a raportőrnek megmutatjuk a részletes számításokat, mert az biztos segíteni fog. Já, já si myslím, že, že to by bylo skutečně, kdybychom na některém... Gondolom, hogy ez valóban hasznos lenne, hogyha az egyik eh, bizottsági ülésünkön visszatérhetnénk erre a témákra, erre a témára, részletes elemzéseket is eh, végezhetünk akkor. Sajnos szinte szemtelen módon eh, kellett azt mondanom hercogasszonynak, hogy az egészet három vagy hét percben tudjuk le, de majd, hogyha megérkeznek a számok, a részletes számítások, nyilván a titkárság is ebbe segít, koordinátorok megkaphassák ezeket az adatokat, és akkor utána többet fogunk erről beszélni, tudjuk, hogy több időt érdemel. Děkuji a tím můžeme přistoupit k poslednímu bodu, který měl být už Ezzel az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk, amelyet fél órával ezelőtt kellett volna elkezdenünk. 11-es napirendi pont visszajelzés a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalásokról, illetve annak eredményei. Szeretném az összes képviselőt felkérni arra, hogy a lehető legkevesebb időt vegyék igénybe, eh, amikor tájékoztatnak bennünket a tárgyalások eredményei. Yeah. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kalfin úr nevében, aki ma nem tudott eljönni, nagyon röviden bejelenteném, hogy hogy hol tart a oldalú tárgyalás. 2012. decemberében kezdtük el a ciprusi elnökség végén. A teljes tárgyalást pedig az ír elnökség alatt kezdtük meg 2013. január elején. A technikai tárgyalások és a három trialógus eh, eredményét eh, a Koreper elfogadta április 10-én. Szakbizottságunk holnap megkapja ezt a kompromisszumos csomagot, mielőtt ezt a plenáris elé bosza, bo, bocsátjuk. Ezt a csomagot megvitattuk az árnyékelő üléseken, és a parlamenti frakciók többsége támogatni fogja. A parlament alapvető elemeit, amelyet mind megőriztünk az átalakított szövegben, a következő a, a testületek, a formátumok, marginális összegek, ki mentesség a marginális összegek alól, e, átláthatóság és exkluzív megállapodások. Ezek a fontos dolgok, amelyeket a parlament kért, beillesztettük ebbe a e, véglegesített szövegbe a tanácssal, és azt gondoljuk, hogy en, ezt e, megszavazhatjuk holnap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rövid összefoglalót. Egy információval szeretném kiegészíteni, amit már az MMF-fel kapcsolatban is említettem. A Connecting Europe eszközzel kapcsolatban, a széles sávról. A oldalú tárgyalás kétszer elhalasztották ebben az ügyben, mert pénzügyi kereteket 9-ről 11 milliárdra emelték, és holnap reggel megbeszélést tartok Krajc, Krösz biztosasszonynal, és tájékoztatom majd a szakbizottságot arról, hogy vajon jutottunk-e valahova és hova. Szeretnénk megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy további akadályokat ne teremtsünk az egész CSF csomagban, hiszen mindegyik csak a kirakósnak egy-egy része, hogyha a széles sáv nem egyértelmű, akkor minden más is megszenvedi azt. A következő, mivel nincsen több felszólaló a témában, most lezárnám azt az ülést, a koordinátorok ülése következik, akik már össze is ültek, holnap pedig kilenckor folytatjuk. Köszönöm szépen. Ezzel befejeztük a mai ülést. Thank you.